Right, uh, good afternoon everybody. I'm sorry I'm... Jó napot kívánok mindenkinek, elnézést, kicsit késtem, szokatlan módon, de borzasztó hosszú sor volt. Azt várták, hogy megláthassák, hogyan lépek be a parlamentbe, ezért egy kicsit megcsúsztam. Akkor a napi rend elfogadásával kapcsolatban van-e észrevétel? Nem látok ellenvetést, egy kis módosítást szeretnék annyiban, hogy majd később tartom meg az elnöki közlemények napi rendi pontot. Úgyhogy egyből rá is térhetünk az eszmecserére Johnny Ackerholnnal, az Európai Statisztika Irányítási Tanácsadó Testület elnökével, az ESGAB elnökével. És a legutóbbi ciklusban raportőri emlékeim is vannak erről. Mennyi időt kéne adjak önnek? Tíz percet? Hogy bemutassa a néhány pontban a megállapításait, és aztán kezdődhet az eszmecsere. Átadom a szót. Köszönöm szépen a nagy lelkű időkiosztást, elnök asszony. Lássuk akkor a témát. Ez a harmadik, illetve az utolsó jelentés az ESGAB 1-nek, mert lejár a megbízatásunk a következő hónapban, jövő hónapban véget ér, és az új bizottságot is kinevezték már, ezért szeretnék általános tapasztalatokról, megállapításokról beszámolni, különösebben részletekbe bocsátkozás nélkül a jelentéssel kapcsolatban, mert az több hónapja forgalomban van már. Általánosságban az a benyomásunk, hogy előrehaladás, az előrehaladás megtorpant a kódexnek a végrehajtásában. Egy éve előrehaladásról számoltunk be, de továbbra is sok terepe van még a további fejlődésnek. Három alapelvre kell összpontosítanunk. A szakmai függetlenség az egyik, az erőforrások statisztikai elérhetősége, illetve a minőség a három szempont. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor a statisztikák megbízhatósága szempontjából ez nagyon fontos, a pontként, B pontban pedig a szakmai függetlenség, az erőforrások nem a statisztikusok kezében vannak igazából, hanem sokkal inkább a politikai hatóságok dönthetik el ennek az alakulását. És a tevékenységünk, illetve miért koncentráltunk erre, korlátozottak az erőforrásaink, ezért szerettünk volna kiemelni egy, egy témát, illetve mélyebb szinten megvizsgálni. Az első jelentésünk nagyon nagy mértékben az Eurostattól megkapott információkra épült, nem nagyon volt másra lehetőség. A második jelentés alapja ugyanez volt, plusz a Nemzeti Statisztikai Hivatalnak megküldött kérdőívek, illetve egyes érintetteknek megküldött kérdőív, ami már sokkal szélesebb alapot adott a megítéléshez. A harmadik jelentésben ezt folytattuk, és emellett egy párbeszédet indítottunk el nyolc ország hatóságaival, valamint az ESGAP-hoz hasonló intézményekkel az Egyesült Királyságban és Franciaországban. Mindez rendkívül hasznosnak bizonyult, és a legzavaróbb dolog, hogy időközben kiderült, hogy az elv és a gyakorlat lehet, hogy nem mindig egyezik. Tehát papíron lehet, hogy más van, mint amit a valós életben, a gyakorlatban tapasztalunk. Néhány kiemelt megállapítást szeretnék ismertetni a jelentésből. Üdvözlendőnek tartjuk a, az irányítási struktúrák megerősítésére vonatkozó kezdeményezéseket, a szakmai kódexnek a felülvizsgálatát például jónak gondoljuk, illetve a kommunikáció továbbfejlesztését, a robosztus minőségi színvonalas irányítás irányába, és üdvözöljük azokat a terveket, erőfeszítéseket, hogy a joganyagba beemeljék a kódex egyes rendelkezéseit. A bizottság itt sokkal nagyobb hatáskört kapna az alapelvek végrehajtásának a felügyeletére az intézkedések 60%-át megvalósították a peer review megállapításokból, és egyértelmű, hogy az átláthatóság is nőtt. Egyes országok emellett folytatták a statisztikai jogszabályaik modernizálását, a prioritások meghatározása és előre haladást mutat. Ez azért nagyon fontos, mert szűkösek az erőforrások. Minőségi oldalon pedig ugyancsak javulás mutatkozik, hogy valami pozitívat mondjak Görögországgal kapcsolatban. Például megszületett egy együttműködési megállapodás az ELSZTAT-tal, illetve a többi statisztikai adat közlővel. Ez nagyon hasznos megállapításunk szerint. Aztán Svédországban minőségi coaching indult el, ami más országok gyakorlatára is alkalmazható lenne. És megállapítottuk, hogy Bulgáriában és a Cseh köztársaságban is javul az együttműködés. Ezt előre bocsátván azt is el kell mondjam, hogy 5 év együttműködés után 40% az intézkedéseknek még nem valósult meg, 275 konkrét intézkedést jelent ez. Nem mind egyforma súlyú, ennek ellenére meglehetősen zavarónak tartjuk, és minden valószínűség szerint politikai ösztökélésre lesz majd szükség az előrelépéshez. Ami a szakmai függetlenséget illeti, megállapítottuk, hogy vannak olyan országok, Dánia többek között, ahol a gyakorlat elképzelhető, hogy megfelel a gyakorlat a kódexnek, viszont a jogszabályok nem felelnek meg, és nincsenek olyan tervek, hogy a jogszabályt módosítanák, ezt sajnálatosnak tartjuk. Néhány országban a végrehajtás zötyögve halad, Németország, Lettország, Görögország, erre utaló példák, ahol valódi nehézségekkel szembesültünk a végrehajtásban. Olyannyira, hogy az elnök küldött Görögországnak egy levelet, úgy tűnik, hogy ez valahol elkeveredett a dolgok folyamatában, mert nem kaptunk rá még választ. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kinevezési szabályok, a nemzeti statisztikai hivatalok élén nem kellően átláthatók minden országban megállapítjuk, hogy a nemzeti parlamentek részt vesznek ebben az eljárásban. Görögországban és Olaszországban. Ezt nem panaszként említjük, illetve nem hibáztatjuk őket ezért a gyakorlatért, de fontos, hogy a szakmai tapasztalat megfelelő figyelmet kapjon a kinevezések során. Az erőforrások oldalán fokozódó problémákkal szembesültünk, érthető háttere, oka van ennek. Nem gondoljuk, hogy különösebben ígéretes lenne sürgetni a statisztikákra szánt források növelését. Inkább javaslatokat tettünk annak érdekében, hogy a meglévő erőforrásokkal takarékosabban bánjanak, intenzívebb együttműködést javasoltunk a határon átnyúló jelleggel, tehát a legjobb gyakorlatok átvétele, a az ismétlődések, párhuzamosságok helyett. A prioritásokat megfelelően kell meghatározni, tehát ha nincs mindenre forrás, mert korlátozottak a források, akkor válogatni kell. Különösen fontosnak tartjuk a befektetési, beruházási oldalt, mert politikai szempontból nagyon könnyű a fejlesztési forrásokat megszüntetni a folyamatos költségeknek a takarékosabb kezelése helyett. Ezt közelről meg kell vizsgálni, és három kategóriára osztottuk ezeket a fejlesztési összegeket, és megállapítottuk, hogy nem szabad például takarékoskodni a költség megtakarítással járó fejlesztésekkel, vagy a minőséget javító fejlesztésekkel. Új területekre való belépés esetén viszont átgondolható, körültekintően megvizsgálandó, hogy szükséges ez. Hasznos lenne több éves költségvetést készíteni ezen a területen annak érdekében, hogy a fejlesztési források ne kerüljenek veszélybe. Ami az Eurostatot illeti, javaslatot tettünk a 1997-es bizottsági döntés korszerűsítésére, amely meghatározta az Eurostat szerepeit, szerepkörét, feladatát, és elindított kezdeményezéseket az irányítási struktúra, illetve a statisztikák minőségjavítása irányába változásra számítunk az Eurostat belső szervezeti felépítésében. Létszámbővüléssel jár ez, 15-ről 45-re nő a létszám a vizsgálati területek hatáskör bővülése miatt, a túlzott deficit eljárás miatt. Ez nagyon hasznos. Elnök asszony, csak néhány szóban szeretnék arról beszélni, hogy az első három év alatt milyen tapasztalatokat szereztünk. Először is azt szeretném elmondani, a legfontosabb <clears throat> ezek közül az volt, az volt a benyomásunk, hogy van egyfajta hézag, egyfajta hiány a várakozások, a megfogalmazott várakozások és a ténylegesen szolgáltatott dolgok között. Úgy döntöttünk ezért, hogy az outputunkat hozzáigazítjuk a rendelkezés álló forrásainkhoz, és ennek alapján arra koncentrálunk, ami a leghasznosabb lehet. Ám emellett úgy gondolom, nagyon hasznos volna, hogyha világosá tennénk, tisztáznánk, mik azok a várakozások, amelyek megfogalmazódnak az ESZ kapcsán mert hogyha a világ többi részére szeretnénk, szeretnénk kommunikálni, hogy működik nálunk egy viselkedési kódex, és az SZKAP működik, az rendben van. Ám ha azt akarjuk közölni, hogy van egy kódunk, és az SZKAP biztosítja azt, hogy ez végrehatásra is kerül teljes mértékben, hát az bizony eléggé vékony jégen jár ez a megfogalmazás, mert hogy mert mondhatom, hogy az SZKAP nem képes erre megakadályozni a további visszaéléseket, ha azt mondanánk, hogy ez biztosítja már most az ESCAP, az nem volna igaz. Hét nem fizetett szakmai aktív taggal bír, és egy főállású titkársági tisztviselővel a szervezet. Ez határozza meg a forrásait, és ez határozza meg azokat a korlátokat, amelyek a munka terhet meghatározzák. Arra törekszünk, hogy egy információs bázist építsünk fel, ám azt is el kell mondanom, hogy a folyamat során azt is megtanultuk, hogy ahhoz, hogy ténylegesen hatékonyak lehessünk és eredményesek, ahhoz pontosan meg kell ragadnunk a problémák miben létét. Tehát meg kell tudnunk nevezni a problémát, amikor érzékeljük azt. Az első két jelentés során nem neveztünk meg konkrétan országokat, így döntöttünk. Utalás, csak utalásokat tettünk az általános statisztikákra. Úgy éreztük tudni, hogy nem elégséges információs bázisunk ahhoz, hogy konkrétan megnevezzünk országokat. Most azonban a tények alapján megtesszük ezt, és már kaptunk visszajelzéseket is erre. Nem sokat ugyan, de többen jeleztek vissza az országok megnevezése nyomán. szerintünk fontos, hogy meg tudjunk nevezni egy-egy országot, hogyha úgy érezzük probléma van vele. Ez nem csak tényeken múlik persze, hanem az információ és a vélemény formáláson is. De mindenképpen sokkal szilárdabb információs alapra van szükség mindehhez, mint amelyet jelenleg képes biztosítani a szervezet. És persze azt is biztosítanunk kell, hogy ebben a folyamatban ne adódjanak hibák. Arról is beszéltem már, annak fontosságáról, hogy az elmélet és gyakorlat sokszor szétválik, és nagyon bőséges információra van szükség az, hogy ténylegesen értékelni tudjuk, hogy valójában mi történik, ami esetleg eltér az elmélettől. Tehát nagyon mélyekkel hatolni az, az intézmények vizsgálatában, az intézmények szervezetek vizsgálatában, meg a statisztikai anyag vizsgálatában ahhoz, hogy tényleg szilárd információs bázist hozzunk létre, melyek alapján helyén való értékeléseket tudunk elvégezni. Mint mondottam, tehát az alputunkat igazítottuk ezekhez a követelményekhez, erre e felé törekszünk. Köszönöm, Sophie jelezted, hogy szeretnél hozzászólni. Van-e még valaki? Suntis úr is jelzi. Van-e még? Edward is felkerült a listára. És Fédó szintúgy. Ebben a sorrendben adom meg a szót, először a Szofi. Köszönöm, elnök asszony. Először jelentős tevő szeretne? Nem. Akkor én. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt. Azt az általános benyomást nyertem ebből, hogy vannak bizony még kihívások szép számmal a szervezet előtt, van még tennivaló, hogy javítsa munkáját. Két rövid kérdésem volna, sőt három. Először is, eh, amit elmondott, az arról beszélt, hogy tennivaló van még a, annak érdekében, hogy a rendszer kérleltebb, fejlettebb legyen működésében. Optimista abban, hogy ez hamar megtörténik? Ezek a célok megvalósulnak? Másosabban az Eurostattal kapcsolatban mondható, hogy a jelzett változásokkal, mi szerint az Eurostat a függetlenségi normáknak megfelel majd, intézményi vagy jogi a jogállása vajon szükséges-e ahhoz az eurósoknak, hogy megvalósuljon ez a követelmény. Harmadsorban a, a költségvetési források kezelésében a tagállami és európai számvőszékekkel milyen a kapcsolatuk? Thank you very much. I think I better take them now. Köszönöm szépen. Talán jobb, ha most válaszolok, amíg még emlékszem a kérdésekre. Hát én optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy több politikai nyomásra van szükség, mert való igaz, erre van szükség annak érdekében, hogy az eredeti lendületet, ami 2005-2006-ban, talán még 2007-ben is jellemzett minket, de tényleg úgy éreztük, hogy az elmúlt egy-két év során ez egy kicsit úgy visszaesett és talán nem kapott megfelelő figyelmet, annyit, amennyit kellett volna itt a válság során. Persze tudom, hogy miért történt ez így, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az elmúlt néhány év során a statisztikai adatok sok-sok gondot jelentettek számunkra, úgyhogy meg kell oldanunk ezt a problémát, hogy a jövőben ez ne így legyen. Örömmel várom a változásokat, az Eurostat vonatkozásában is úgy gondolom hasznos, hogy lássuk először, hogy hogy működik, mielőtt új változásokat vezetnénk be. Ugyanis jogi szempontból is ki kellene használnunk azt a lehetőséget, hogy az Euróstat a bizottság része, és most már megfelelő jogi és auditálási hatáskörökkel rendelkezik, úgyhogy ami a felügyeletet illeti, talán szükség lesz e, bizonyos olyan elemekre, amelyeket hasznos figyelembe venni. Ami az auditokkal való együttműködést illeti, hát vannak ellene és mellette szóló érvek is, de szerintem kicsit óvatosan kell eljárni. Nyilván, hogyha az információ alapot racionalizálni lehet, vagy bázist, akkor tegyük meg ezt, de ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy mire használjuk fel ezeket az adatokat. És nem szabad olyan helyzetet teremtenünk, amikor a statisztikai jellegű információkat jogi eh, célokra használjuk fel, mert akkor az auditálás szempontjából ez óriási problémát jelentene, hiszen eh, ettől kezdve a statisztikai adatok eh, megbízhatóságának kérdése merülhet fel. Úgyhogy ha tényleg csökkenteni akarjuk a, a a bürokráciát, az rendben van, de óvatosan köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, itt most csak eszmecseréről van szó, nem jelentés készült ebben a témában, úgyhogy ezért most aki jelentkezik, az kap szót. Parancsoljon a következő. Köszönöm szépen a szót. Nagyon hálás vagyok a rövid referátumért, nagyon érdekes volt tudni, amit elmondott. Hatalmas tapasztalatokat szereztek bizonyal a drogos terén, ehhez kapcsolódnának a következő kérdéseim. Én görög vagyok, és több alkalommal rövid referátum során utalt hazámra, illetve arra, hogy a görög hatóságok nem tették meg azt, amit meg kellett volna tenniük az adatszolgáltatás területén. Ha ezt mélyebben kifejteni, az nagyban segítene engem munkámban. Görögországban egyébként politikai problémát kell érzékelnünk. Bizonyal tudja, miről beszélek. Önnek az a véleménye, hogy a 2009-es költségvetési hiány felhalmozódásában szerepet játszott a görög adatszolgáltatások hiánya, illetve van a politikai felelősségre vonatkozó meglátása, mármint a görög kormány politikai felelősségre gondolok, a 2009-es költségvetés tekintetében. Az, hogy így úgy felhalmozottak a görög adóságok, ö, mindenképpen felveti a felelősség kérdését. Ön szerint a statisztikai adatok alapján, amelyeket megvizsgáltak ezzel kapcsolatban, önök vizsgálják ezeket az állami vállalatok működése szempontjából magyarán külön választják a görög állami vállalatok révén felhalmozott hatóságot, ö, felhalmozott hiányt és erre vonatkozóan vannak-e külön statisztikáik? Uh, some details which... Köszönöm, elnök úr. Asszony, bocsánat. E, attól tartok, hogy nem minden részletre fogok tudni kielégítően válaszolni. Azért volt jó dolog is Görögország kapcsolatban, hogy az Ástat és a nemzeti statisztikai források között kialakult egyfajta együttműködés, ami nagyon hasznos volt. Amit viszont nehéznek találtunk, és ezért írtunk a hatóságoknak egy levelet, az az volt, hogy nagyon erőteljes politikai nyomás nehezedett a független, de statisztikai intézményekre, és a nemzeti statisztikai intézmények vezetőire. És információink alapján úgy találtuk, hogy ennek nem nagyon van alapja, nem, nincs jogosultsága, hogy ilyen nyomást gyakoroljunk rájuk. Hiszen a gazdasági statisztikai a helyzetről valós képet szeretnénk kapni. Úgyhogy ez eléggé zavaró tényező volt, ami minket illet. Őszintén szólva, a 2009-es deficites adatokról további részleteket nem tudok elmondani, de hiszem, hogy az eddigi jó tapasztalatok alapján, főleg az Eurostat és a nemzeti hatóságok között gyakorlatilag kialakult egy olyan kép, amely a lehető legmélyebb, legszélesebb körű és megbízhatóbb adatokat szállítja. Nem hiszem, hogy manipulálják ezeket az adatokat akármilyen módon. És úgy gondolom, hogy tényleg megpróbáltak valós képet festeni. Nos, ami az adósságokat illeti, attól tartok, hogy amikor kialakul egy adott helyzet, akkor általában a GDP-hez hasonlítunk mindent. És amikor gyorsan szűkül a gazdaság, és ennek következtében a költségvetési deficit egyre nagyobb. Nem meglepő számomra, hogy csak a gazdasági adatok alapján ez a sajnálatos adósági ciklus kialakul, mint ami Görögországban is kialakult. De semmi okom arra, hogy azt gondoljam, hogy ez azért történt, mert rossz statisztikai adatokat szolgáltattak, Inkább ezt az adóság dinamizmus, a gazdaság alapján mondanám. Köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Ackerholm úr, ezt a nagyon világos előadást nem mondhatjuk, hogy a válság kialakulásának a forrása vagy az oka lenne a statisztika, de mindenképpen hosszú ideig hagyta, hogy pangjon a helyzet, és aztán a nagy robbanás a Lehman Brothers-el, illetve görög adatokkal indult be. Amikor tanácsadói testületről beszélünk, illetve irányítási testületről, hét fizetés nélküli taggal, illetve egy főmunkaidős titkársági dolgozóval. És hogyha megnézzük itt a költségek sok milliárdos egyik oldalát, illetve a hét fizetés nélküli munkatársnak a helyzetét, akkor itt aránytalanság, már-már súlytalanság helyzete merül fel. Hogyha egy gyakorlati kódexünk végrehajtását szeretnénk elérni, akkor ez is fontos lehet. Az Eurostat függetlenséget illetően talán várhatunk még, de az Európai Központi Bank miközben sürgeti a tagállami központi bankok függetlenségét, önmaga meg nem független, tehát ez egy elég furcsa helyzet. És a valódi függetlenséget több szinten, nemzeti, illetve európai szinten is biztosítani kell. És végül pedig a derogációkat a kis országok számára is fel kell vetni, nincs elég forrásuk. Ez rendben is van, bizonyos adatszolgáltatás alól felmentést kapnak, de tudományos szempontból ugye az EU-nak minden tagállama bizonyos tanulmányok, munkaerőpiaci, illetve egyéb aspektusról szóló tanulmányokban képviseleti joggal rendelkeznek, de ez nem oldja meg a problémát. Tehát forrásra van szükség, hogy ezek az országok normát, standardet tudjanak alkotni, és a maguk méretétől, kapacitásától függően adatokat is tudjanak adni. I don't have much to add to that. Nem sokkal tudom ezt kiegészíteni, teljesen egyetértek azzal, amit elmondott. Teodor. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy részt vesz itt a vitánkon. A régiókhoz kapcsolódik a kérdésem. A sításainkkal szeretnénk egyértelműbb képet teremteni, sokkal gazdagabb statisztikai adatkört várnánk a régiók eh, adatainak az alakulásáról. Ön szerint ez a statisztikai rendszer számára problémát jelente? Elnök asszony, nem vagyok benne biztos, hogy a statisztikai rendszer szempontjából ez probléma lenne, viszont a források elérhetősége szempontjából az lehet nem csak a régiók szintje, hanem például a környezetvédelem, aztán a befektetői háttér, illetve a klímavizsgálatánál a statisztikai adatoknak a szolgáltatása forrás elégtelenségi problémákba ütközik. Tehát ezért ebben az összefüggésben széles alapokat nehéz lefektetni, prioritásokat kell meghatározni tehát az erőforrásokat a politikailag és gazdaságilag fontos célokra kell összpontosítani. És el kell ismernünk, bizonyos dolgoknak a kihagyása lehet szükséges. Elnök, köszönöm szépen. Kívánne valaki más még kérdést intézni? Vagy egy második kérdést feltenni? Amennyiben nem, akkor maradt még nagyjából 5 percünk. Ebben az 5 percnyi időben kívánja esetleg az elmondottakat kiegészíteni. Elnök asszony, én azt tanultam, hogy amikor az ember a tervezett feladatokat megvitatta, akkor utána nem érdemes folytatni, különben butaságokat fog beszélni. Nos, ez valóban egy intő bölcsesség. Nos, a 2000 2010 helyzettel kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy megvitattuk ezt a témát. Kívánne valaki még hozzászólni? Amennyiben nem, köszönjük szépen, hogy eljött és részt vett, köszönjük, hogy bemutatta a jelentést. Meglehetősen sokféle statisztikai jelentés kering futát az intézményen. Edward, illetve én szoktuk alaphelyzetben ezeket tanulmányozni, mert senki más nem merül fel ezzel kapcsolatban. Tehát köszönjük az itt megfogalmazottakat, illetve a korlátozott forrásokról elmondott szavait, és ezeket megszívleljük majd. Köszönöm szépen. Right. Well, uh, with that... Nos, akkor ezzel maradt még három-négy percünk. Az, az, ez a 2010-ről, ez az én jelentésem. Az Európai Unióban alkalmazandó nemzeti és regionális számlák rendszere. És ezt az elnöki megbízás alapján készítem. November végére volt előirányozva, december közepére sikerült elkészítenünk, és január volt a módosításoknak a határideje. Az Eurostattól, illetve egyéb szervezetektől is bekértük az észrevételeket a tervezettel kapcsolatban, és ezeket az árnyék előadóknak meg is küldtük. Néhány szóban szeretném ezt a témát ismertetni. Köszönöm szépen a változatos módosító indítványokat a képviselőknek. Nem veszem el a szót azok elől, akik a saját módosítóikat szeretnék meg bemutatni. Elnézést, nem szeretnék versengeni más párhuzamos beszélgetésekkel. Köszönöm szépen. Ami a derogációkat illeti, úgy tűnik, hogy általános konszenzus bontakozott ki, hogy a derogációk ideiglenesek legyenek, hogy a tagállamok a statisztikai rendszereiket tovább tudják fejleszteni. Edward arra utalt, hogy a bizottság adjon forrásokat és szaktudást hogy támogassa a rászoruló tagállamokat, a kicsiket elsősorban, hogy ne hiányozatnak az adatok. És úgy tudom, hogy a jelentésében a statisztikai adatok minőségére vonatkozó kompromisszumokat is kidolgozott. Úgyhogy ezt rábízom majd, hogy mutassa be, hogy ebben a jelentésben milyen kompromisszumok alakultak ki. A regionális ö, statisztikákat illetően Ramon Tomóze számos módosító indítványt terjesztett elő, aztán az Eurostat kapcsán, és hogyha a nyelvi, illetve regionális helyzetet nézzük, határon átnyúló érvénye, vagy autonóm regionális kormányzatok helyzetét, Katal- Katalónia, Spanyolország régiója esetében például. Tehát érdemes megvizsgálnunk közelebbről, hogy hogyan tudjuk kezelni az ilyen és hasonló helyzeteket. Azt megértem, hogy a régiókban zajló folyamatokat szeretnénk jobban megismerni, de egyen megoldások nem válnak be, úgy gondolom, tehát szükségtelenül nem szabad megterhelnünk a régiókat, hogyha mindenhol ugyanazt elrendeljük kötelezően. A saját eredeti 20-as módosító indítványom, illetve a később benyújtott 36-os indítvány, azzal kapcsolatos, hogy az 50%-os kritérium határozza meg, hogy egy adott szervezet közszervezet vagy pedig magánszervezet kategóriába tartozik-e. Ez azt jelenti, hogy a költségeknek az 50%-át térítik. Például árbevétel szinten. Tehát Hogyha az 50%-a az árbevételnek az értékesítésből származik, akkor ez egy magánszervezet, és ott nem kell a deficit, illetve az adósságállomány kritérium szempontjából ezt beszámítani. Elküldtek illetve eltűntek a tagállami mérlekből különböző szervezetek, kórházak többek között jelentős adóssággal. Az Egyesült Államok pedig százszázalékos kritériumot alkalmaz, ezt is megfontolhatjuk, de ezzel kapcsolatban az a probléma, hogyha így járunk el, akkor lehet, hogy rosszabban rosszabbnak néznek majd ki az 50%-os beszámításhoz képest az adóság és deficit adatok. Lehet, hogy egy olyan megoldást is kialakíthatunk, hogy az ez a 2010-es életbe léptetése kapcsán, hogy időről időre a számokat ki kellene számolnunk, de egyelőre nem használnánk őket, nem vennénk őket igénybe adósságállományos deficit szempontból. Aggályosnak tartom, hogy rejtett adósságról ne legyen tudomásunk, de egyelőre ezt még nem tudjuk ilyen formában kezelni. Tehát én szeretném a százszázalékos os követelményt bevezetni, hogy előre léphessünk ezen a téren. Érdeklődéssel várom, hogy a többi tag mit gondol erről. Aztán a 63-as wikiféle módosítás, az adatátadás, a T85-ös adatszolgáltatási követelmények alóli mentesítés a nem euróvezeti országok esetében. Az EKB nem is követeli meg ezeket az adatokat ilyen határidővel. Tehát én javaslom, hogy az LKB ütemezelt az üléseit, hogy megfeleljen a reális adatszolgáltatásnak. És a T85-ös a megfelelő határidőkhöz alkalmazkodjon. Az üléseknek az ütemezését kövesse. Tudom, hogy az Eurostat szeretné, hogyha egységes megoldást vezetnénk be, de Erről álláspontot célszerű kialakítanunk. Olyan országok esetében, amelyek úgy tervezik, hogy csatlakoznak az euróvezethez, és itt a kétsebességes megoldás azt jelenti, hogy öt nappal fel kéne gyorsítaniuk az eljárásukat. Viszont mivel amúgy is csatlakozni akarnak, ez talán nem túlzott megterhelés. Aztán néhány további kérdést ragadnék ki, a legnagyobbakat, amir, amelyek ügyét érdemes végig gondolnunk a kompromisszumos módosítók megtárgyalása előtt. És most átadom a szót nagy örömmel a, az árnyék előadóknak. A néppárt részéről Teodor elsőként. Um, Köszönöm, elnök asszony. A hm? módosítókkal nem sok gondunk van, ugyanakkor van egy olyan módosító, amely a védelmi kiadások ügyét taglalja, ezt pedig nem tudom támogatni, meg szerintem képviselőtársunkból sokan nem tudják támogatni, hogy operatív költségként lehessen elszámolni a katonai kiadásokat. Ezeket ketté lehet bontani ugyan, beruházási és, és működési költségekre, mint a katonaiakat, az rendben lenne. Ám ellenkező esetben nagyon különös volna, hogy, hogy több száz milliárd eurós tételek működési operatív költségként kerülnek elszámolásra, ilyen jellegű költségként. Ugye van, nagyon senkinek sem tetszenek a védelmi kiadások, ám csak úgy, mint bármely más tevékenység esetében, ezteket is figyelembe kell venni egy ország költségvetésében. Egyébként az teljes mértékben támogatom a 100%-ra vonatkozó gondolatai. Köszönöm, Edward. Én is rövid leszek annál is inkább, mert az előző eszmecsere során elhangzott már sok mindent mondani szerettem volna. A százszerzelékos témával kapcsolatban nem egy egyszerű, eh, nem egyszerű dolog itt álláspontot foglalni. Elő, te meglehetősen semleges volt számomra, hogy 50 vagy a 100% mellett törünk el láncsat, de a 100%-os szerintem technikailag helytállóbb megközelítés. Ami a tanulmányokat illeti, az Eurostat és az OECD részéről a környezetvédelmi és, és szociális tételeket illetően a, a nemzeti számlákon. Ezeket továbbra is figyelme, továbbra is folytatni kell, különösen a, a foglalkoztatás és a zöld munkahelyek területén. Fontos, hogy a nemzeti számlák segítsék a, a szakpolitika irányítását és a döntéshozatalt ezen célok érdekében. A regionális számlák ügyében elméletileg senki sem takadhatja ezek létjogosultságát, ám vannak itt széttartó módszertanak is egyes tagállamok részéről, amelyek bonyolultabbá teszik a helyzetet. A derogációs kivételek ügyében kifejtettem álláspontomat, a derogáció nem oldja meg a problémát. Az, hogy egy ország kivételt kap a, a források hiány miatt, az, az nem oldja meg az adatszolgáltatásbeli problémákat ami pedig a delegált jogi aktusokat illeti. Utána nézek majd, de a mi módosítónk azt hiszem arról szólt, hogy ha döntés születik egy indikátor ügyében, például egy hiány vagy egy, egy szabály esetében, és minden ország tudja, hogy miről szól az a benchmark vagy indikátor, és értesül erről, akkor ezt követően nem lehet erről a jellegű adatfogadatás alól derogációt kapni és nem lehet megváltoztatni az indikátor természetét. A parlament, ha egyszer döntést hozott erről a benchmark indikátorról, akkor azt arra vonatkozó döntést nem lehet más hatóságra delegálni. Ezek volnának szerintem a legfontosabb gondolatok, elnök asszony. Köszönöm. Philip Lamberts. Thank you and good afternoon, Chair. Uh, I have uh, actually remarks on uh, Köszönöm szépen, és jó napot kívánok, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne módosításokról. Hát kicsit felkavart az Eurostat válasza. Mi módosítókat készítünk, és az Eurostat azt mondja, hogy nem. Nem hiszem, hogy ez válasz. Nem hiszem, hogy az Eurostat nevében van itt valaki, de két módosító indítványhoz mindenképpen ragaszkodnék. Az első figyelembe véve a kockázatot, az európai statisztikai adatokat. Mi azt mondjuk, hogy a bizottság 2012 vége előtt a delegált aktusok, mondatok, aktusok formájában módszertant állapít meg az ilyen legű szolgáltatásokra, beleértve egy kockázatot követő módszert is a következő jövőbeli kockázatok fel, értékelése vonatkozásában kicsit várnunk kell. Nos, ami a módszert illeti. Kicsit rövid válasznak tartom ezt, és szeretném, hogyha lenne itt valami. Mert úgy tűnik, hogy csak várunk, várunk itt további tanulmányok eredményére, de gyakorlatilag a GDP-ben értéket nem teremtünk így, Úgyhogy tényleg szeretnénk, hogyha ez megmaradna. A második dolog, a híres vagy elhírhesült GDP és azon túl jelentés vonatkozásában, azt szeretnénk, hogyha a bizottság konkrét végrehajtással állna elő, és az Eurostat válasza az, hogy nem. Azt fogják azt mondják, hogy ő vagy műholdiról származó, vagy ilyen akármilyen kiegészítő számlákkal fogjuk ezt ellátni, de szerintem ez nem válasz. strange order <clears throat> Vicky. Köszönöm szépen. Thank you. Um... Köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy visszanyúlunk itt a költségvetési keret irányelvre. Nos, ami az autonóm régiókat illeti, ebben az irányában egyértelműen benne volt, hogy a regionális önkormányzati eszközöket, adóságokat kell megvizsgálni. De azzal egyetértek, hogy bizonyos régiók esetében, mint az enyém is, ahol Gyakorlatilag, hogyha nem autonóm régió számára gyűjtenénk be adatokat, annak semmi értelme. Ha viszont autonóm a, a régió, akkor talán megfelelő lenne ez a megoldás. Úgyhogy talán ezt valahogy meg kellene fogalmaznunk. Biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb lenne akkor majd megbeszél, megbeszélni a az egyes országok törlését, vagy nem törlését illetően is. Nos, ami az 50%-os kritériumot illeti. Megint csak el szeretném mondani, Filip, biztos emlékszik arra, hogy szó, szó volt ezekről a különböző kérdésekről, és gyakorlatilag megállapítottuk azt a kérdést, hogy ez ne legyen benne. De nem vagyok benne biztos, hogy az 50 vagy a 100 százalék végül is oda visz minket, ahova szeretnénk. Vagyis nevetséges, nevezetesen a kontingensek vonatkozásában, hogy mikor kell nyilvánosságra hozni a különböző adóságokat, vagy sem. De nem igazán értem, hogy az 50 vagy a 100 kal ezt hogyan tudnánk elérni. De talán majd megbeszélhetjük ezt, hogyha az árnyék jelentés készítők a fogalmazást elkészítették. Ami a módosítókat illeti, én azt hiszem az enyém nem volt helyes, mert a nem eurózóna tagállamokat a 90 napnál akartuk hagyni, akartam hagyni, és 85-ből 90 82 lenne az eurozónás tagállamok vonatkozásában. Hát ez eléggé szakmai jellegű, de a lényeg az, hogy a gazdaság minden ágazatából valamilyen bizonyítékkal rendelkezzünk, az output adatok, az import adatok vonatkozásában, és ez eléggé költségesnek bizonyulhat. Ha az eurozóna tagállamai gyorsabban akarják ezt elérni, és tudom, hogy ez valószínűleg több költséget jelent majd az adatgyűjtés terén, és talán kevésbé pontosak lesznek az adatok, de hogyha így akarják, mert a, a központi banknak gyorsabban kell tudni reagálni erre, akkor legyen. De úgy hallottam, hogy a többi ország vonatkozásában a kockázat az, hogy esetleg túl drága és nem pontos adatokhoz jutunk így. Nos, ami a GDP és azon túl témát illeti, Filippel együttműködtünk ebben a témában. Tudom, hogy szeretne további adatokat kapni, de jó lenne tudni, hogy hogyan. Milyen adatok, milyen számok kellenének nekünk. És ugye az volt a megfogalmazása, hogy további munkát kell még végezni ezen a területen, további javaslatokkal kell előállni, ez teljesen logikus megoldás. De ha tovább lépünk, és megpróbálunk rámutatni, hogy milyen adatok legyenek azok, további útmutatásra van szükségünk a, a, annak vonatkozásában, hogy milyen adatok legyenek, hogyan gyűjtsük őket. Úgyhogy várom a további együttműködést az árnyékjelentés készítőkkel. Köszönöm. Thank you very much and fine. Köszönöm szépen, és végül Thomas Handel. Úgy tűnik, hogy itt sincs. Akkor az árnyék előadók végére értünk, és maradt még időnk az Eurostat képviseletében, és van itt valaki, nem tudom, hogy kíván-e hozzászólni. Illetve amennyiben ezt megteszi, lehet, hogy további észrevételeket kell némelyikünktől. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindannyiuknak ezeket a rendkívül hasznos észrevételeket. Szeretnék kiragadni néhányat az elhangzottak közül. A módosítás tervezetekre reagáltunk egy tervezettel, ahogyan erre korábban utaltunk. És először is nézzük a derogációknak a kérdését. Az Eurostat, illetve a bizottság úgy tekint ezekre az átmeneti mentességekre, hogy az a céljuk, hogy új statisztikai forrásokat tudjon kialakítani az érintett ország különböző adatszolgáltatások, felmérések formájában, hogy megfelelő minőségben tudjuk értékelni az ESA agregált adatait. Tehát megfelelő statisztikai források kialakítása a derogáció célja, és nem az adatszolgáltatási kör szűkítése, vagy az adott mennyiségnek a csökkentése. Egyes kis országok képesek voltak szolgáltatni a kívánt adatokat, nagyobb országok pedig nem bizonyos esetekben. Egyetértünk, hogy átmeneti derogációk kell, hogy legyenek ezek, annak érdekében, hogy az adott ország át tudja alakítani a rendszerét. És jó lenne, hogyha lenne egy általános korlát a derogációknak a számára, hogy ne kerüljön veszélybe az európai statisztikai adatoknak a jóság foka és a nemzetközi összevethetősége. A második kérdés, amire szeretnék kitérni, az az 50%-os szabályról a 100%-ra való átállás. A piaci, illetve nem piaci tevékenységek megkülönböztetése kapcsán ki kell jelentenünk, hogy ez nem tisztán technikai változás, messze menő kihatásokkal járna. Mert ez azt jelenti, hogy az általános irányítási, illetve kormányzati szintről a nemzeti adatszolgáltatásban a közszférának az újraértelmezése felé mozdulnánk el, ami azt jelenti, hogy a normál piaci működést másképp vennénk figyelembe, és eddig ez nem így történt a nemzeti számlák vizsgálata során, és nem a nyereségesség, hanem a gazdasági tevékenység jellege kell, hogy eldöntse ezt a kérdést. És az ESZA a tervezetében minőségi elemzést feltételezünk. Egy tisztán mennyiségi 50%-os kritérium eh, helyett. Tehát például hogyha egy szervezet 55%-ban piaci bevételekből finanszírozza a működését, és a minőségi kritériumok alapján mégsem tekinthető kereskedelmi piaci működésének, akkor így kell ezt figyelembe venni. Illetve a Maastrichti szerződés alapján tekintetbe kell venni, hogy a közszféra és a magán szektor közötti különbség újra meghatározására van szükség. E, elnézést szól az észrevétel, elnök azt, hogy nem hallom, amit az úr azt mondja, mert hátul túl sokan beszélnek, és fontosnak találom, hogy én is értesüljek. Igen, mondja az elnök, valóban szüntessük meg a zavaró zajokat. Tehát ott tartottam, hogy az 50%-ról a 100%-ra való átállás kérdését értelmeztem. Tehát a Maastrichti szerződés eh, szellemisége eh, általános kormányzati szintről és nem a közféráról eh, szól, de hasznosnak tartanak egy olyan mechanizmus bevezetését, amivel egy teljes körű adat halmazzal rendelkezhetnénk. És a közféráról szóló adatokat kiegészítő információként kezelhetnénk. több más kérdés is felvetődött, konkrétan a pénzügyi szolgáltatások, a fizem mérési módszertana, illetve a kockázatkezelés megfelelő módszertana. A 2010-es állásfoglalás tervezetben a nemzeti számlákat vizsgáló szakértők egyetértettek, hogy mindenképpen kockázatos tevékenysége, a pénzügyi tervek megvalósítása, és ennek a javadalmazását is be kell számítani a közvetítő szolgáltatásoknak a körébe. És ezért került be a fizimbe a kockázat külön tényezőként. És most, hogy kritikus helyzetet alakított ki a válság, és valóban ingatag a helyzet, megállapodás született arról, hogy egy task force-ot kell felállítani annak a vizsgálatára, hogy mi történne, hogyha a kockázatokat kivennénk ebből a körből. Várjuk a task force megállapításait, hogy ez módszertani értelemben mit jelentene. Befejezte a munkáját ez a bizottság, és júniusban a szakbizottság, a CMFB, a monetáris eh, egyensúlyi statisztikákkal kapcsolatos szakbizottság megtárgyalja majd ezt, és a módszertani észrevételeket az ESZA 2010-ben már figyelembe tudjuk venni. És a többség megállapodott, egyetért abban, hogy a pénzügyi közvetítő szolgáltatás az mindenképpen kockázattal jár. Hogyha nincsen kockázat, akkor az már egy más körre utalna, de itt a pénzügyi közvetítő szolgáltatásoknál ez továbbra is felmerül. És a GDP, illetve azon túlmutató körrel kapcsolatban a válaszunk eh, nem, tehát az informális eszmecsere szintjén mi ezt nem támogatjuk. Az a megközelítésünk, hogy szeretnénk kiegészíteni a GDP-t a úgy, úgymond szatellit számlákkal, a kapcsolódó számlákkal, mert így feltárva ezek hálózatát egy monetáris, illetve nem monetáris mutatórendszer alakulna ki, és egy széles, teljes alapra támaszkodhatna a döntéshozatal. És ezek a alárendelt számlák nagyon gazdag információforrású szolgálnának a nemzeti számlák mellett az európai jogszabályok szabályozzák az ezekhez kapcsolódó számlákat is. Ez tehát a megközelítésünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő munkamódszer. A gazdaság ökoszisztémák vizsgálata, ez egy nagyon nehéz terület. Lehet-e az ökoszisztémákhoz értéket rendelni például? Vagy van-e generációk közi kérdéskör a mi generációnk, illetve a jövő generációi szempontjából, ami a piaci értéktől eltérő értékelést indokolna két szervezet vagy egyén viszonylatában. Ez a probléma lényege. És úgy gondoljuk, hogy a különböző kiegészítő számlák az Európai Bizottság közleménye szerinti használata igénybevétele lenne a megfelelő előrelépési módszer. Aztán a regionalizáció mm, kérdése is felvetődik. És ahogy elnök asszony is utalt erre, erről a továbbiakban el kell még gondolkodnunk. A bizottság célja az volt, hogy a régiók méltányos bánásmódban részesülhessenek. Az előírt feladatok ne jelentsenek túlzott terhet, és a statisztikai források jelen állása mellett tisztán regionális adatszolgáltatás nem lehetséges anélkül, hogy a nemzeti számlákra ne hivatkoznánk. Számos esetben szükség is van arra, hogy a legmodernebb technikákkal élve a nemzeti adatokból bontsunk vissza regionális adatokat bizonyos feltételezésekkel élve ami a T plusz 85-ös szabályt illeti, meg kell mondjam, hogy az Európai Bizottság jelen szakaszban szeretne ahhoz ragaszkodni, hogy a T plusz 85-ös szabály érvényesüljön az összes EU tagállam esetében. Mert úgy gondoljuk, hogy az adatátadási program tartalmaz egy előre tekintő elemet is. Ami pedig a védelmi katonai kiadásokat illeti, egyetértünk azzal, ami korábban elhangzott, hogy ennek egy részét tőkeberuházásként kell kezelni, egy másik részét pedig operatív kiadásként. És a védelmi kiadások, védelmi szolgáltatásokat fedeznek hosszabb távon. Ez például a tárgyeszközök meghatározása ebben a rendszerben. Remélem, elnök asszony, hogy sikerült választ adnom a felvetett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, szerintem hasznos volt ez a forduló, és előrébb moccantottak bennünket azon az úton, amely végső soron kompromisszumok felé vezet bennünket. A delegált jogi aktusokról mondandójukat meghallgattam, úgy érezzek, hanem azt akarták kifejezni, hogy vannak azok túl nagy súlyú dolgok ahhoz, hogy delegáljuk ezeket, akár tiltás ról beszélünk-e, akár arról, hogy nem delegált jogi aktus gyakor keretében szabályozzuk. A jövőre vonatkozóan megkötnénk magunkat, ez persze nem a szokásos gyakorlat, ám az elvet azért elfogadom, kérdés, hogy miképpen valósítjuk ezt meg, milyen jogi formában. Lehet, hogy a módszertan tekintetében is, és a delegált jogi aktusokat értelmében is előre tudunk lépni a 85, 82 nap vonatkozásában elfogadom azokat az e- érveket, amelyeket Viki terjesztett be, a, hogy miért így határozott meg a statisztikák minőségét, miközben nincsenek a kompenzáló előnyök az eurózónában korábban lehetett volna lépni, akár egy hónappal korábban is fontos, hogy beinduljanak azok a folyamatok, ne csak néhány nappal az esemény előtt. Tehát az ülések szervezése oly módon történje, hogy akár egy hónappal korábban is reagálni tudjanak. Ez mindenképpen az eurózóna javát szolgálná egy ilyen jellegű átszervezése a munkának meghallgattam az Eurostat képviselőjének mondandóját. Egyetértett azzal, hogy fontos, hogy olyan mechanizmus álljon fel, amely teljes adatkört határoz meg, százszázalékos adatfeltárással. Viki is jelezte, hogy vannak tám más eh, eh, ügyek is, amelyek kutatni szeretnénk ezen adatkör alapján. A célunk az, hogy valahol pontosan megismerhetőek legyenek azok a tények, amelyek a, a felelősségeket meghatározó tényekből adódnak, ne legyenek kellemetlen meglepetések menet közben. Nyilván sok vitát okozna az, hogyha olyan kritériumok, kritériumokat teljesen újra szerveznénk. Lehet, hogy jövőben majd az adatfeltárás újra szabályozásánál lehet, hogy módosítani lehet majd a kritériumokat, ám jelen pillanatban a lépésről lépésre haladás alapján lehetne akár az adatfeltárás ügyében is előre haladnunk. Aztán vannak még egyéb nyitott kérdések, érdemes ezekről elgondolkozni, például a régiók vagy a számlák ügyében tovább gondolkoznunk. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Mit is csinálunk? A terv tehát az, hogy a szakbizottságban március 20-án szavazzunk, és a májusi első plenáris elé tudjuk vinni az ügyet. A kompromisszumos módosítókkal kapcsolatos munkát elkezdem a titkárság és az árnyékeladók segítségével, meg a várom hozzászólásokat. Tehát most Árlinnak adnám meg a szót, aki átveszi elnöki teendőjémet a következő három órára. Köszönöm. Okay. No, Lépjünk tovább a napirendünkkel. Következő napirendi pontunk Káza úr jelentése. Az illetékek tárgyában megvalósuló együttműködésről megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Máltai tolmácsolás van? Megkérdem, azt hiszem, hogy nincs. Nem látom a máltai kiírva a fülkékre. Így arra kényszerülök, hogy angolul beszéljek lengyel tolmácsolás van, miközben lengyel képviselő nincs. Ezzel szemben két máltai képviselő itt van az ülésen, egyikük a szakbizottság alelnöke, ennek ellenére máltai tolmácsolás nincs, harmadszor nincs ebben az évben, ebben a körben. Remélem legközelebb változik a dolog, és kapunk máltai tolmácsolást, ami jár nekünk egyébként. Köszönöm. Köszönöm mindannyiaknak, akik hozzájárultak jelentésem elkészüléséhez, segítették munkámat a módosítók benyújtásával is. Kevés ellenmondásos kérdést vett fel az a jelentés, úgyhogy túl sok időt nem töltök azzal, hogy kommentálom ezeket. Azt azért kifejteném, hogy a, én miért nyújtottam be még plusz módosítókat a saját jelentésemhez. Nos azért, mert sok esetben miután jelentésem benyújtásra került, ezt követően kaptuk meg az Európai Adatvédelmi Biztos adatait és ajánlásait, aki módosításokat javasolt annak érdekében, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés garantáljuk. Így módon, tehát az én utólagos módosítóim az adatvédelmi biztos ajánlásait vezetik be az anyagba. Olével, svéd barátommal együtt módosított terjesztettünk be egy áfa és illeték fórum létrehozása érdekében, amely Joint Transfer Pricing Fórum, a JTPF-hez hasonló testület volna. Fontos, hogy bár nem biztos, hogy megvalósul ez, fontos, hogy megfogalmazzon az a politikai üzenet, hogy az Európai Parlament támogatná egy ilyen fórum fellátását, és a lehető leghamarabb végre is szeretnénk hajtani az erre vonatkozó kérésünket. Ö, azt javasoltam, hogy a módosítók jelentős többségét szavazzuk meg, mert véleményem szerint ezek jó része hozzáadott értéket tesz a szöveghez, a 18, 27, 29, 30, 31, 33, 36 és a 41-42-es módosító. Aztán nem, viszont nem értek egyet a büntetések kiszabásával, főleg azért, mert ebben a jogszabály megfogalmazó követelmények eleve önkéntesek. A nem megfelelésre vonatkozó puha jogszabályok eh, hatékonynak bizonyultak, nem tartom szükségesnek a büntetések vezetését. Köszönöm még egyszer képviselőtársam együttműködését, és remélem nagy meggyőző többséggel fogjuk holnap megszavazni ezt jelentést. Köszönöm, a asszony. Uh, köszönöm szépen az árnyék jelentés készítők nevében Bulban úr. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem kollégám Káza úrra folytatott együttműködésnek köszönhetően sokat értünk el a fontos változtatások terén de azért van még tennivalónk, mégpedig a szabályok aktualizálása terén, hogy átláthatóbbak legyenek, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy sokkal több információt lehessen gyorsan elektronikus úton kicserélni. Ez összességében azt jelenti, hogy a hatékonyságon tudunk növelni, anélkül, hogy a költségeket megemelnénk, és végül is azt hiszem, hogy minden érintetnek ez az érdeke. A kicserélt információt tiszteletbe tartjuk a feldolgozás során, és persze a további együttműködés és a bizalom rendkívül fontos. A harmadik országokkal kapcsolatos vonatkozó információt is meg kell osztani a az egyes tagállamokban, a megfelelő hatóságoknál, és ezeket mind-mind meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Schmidt úr, az ALD nevében. Köszönöm elnök asszony a szót. Én is megpróbálok röviden szólni. Azt hiszem rendkívül jó ez a jelentés, Káza úr. Elég szorosan működtünk együtt, úgyhogy szerintem széles körül lesz a többség. Ahogy Káza úr is említette, a 14-es. Az úgynevezett közös fórum létrehozása. Erről talán a korábbiakban nem beszéltünk, és bár tudom, hogy eléggé restriktíven kell eljárnunk, és általánosságban beszélnünk, de talán hasznos lenne. Remélem széles körű együttműköd, egyetértésre találunk majd, és talán az áfa terén is. Ami a többi módosító indítványt illeti, néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Bár úgy gondolom, hogy az integritás rendkívül fontos, úgy gondolom, hogy a 29-esre utalnak, amikor az adatvédelmi ö, törvények megsértésére gondolnak. Ö, úgy gondolom, hogy kicsit rövid az idő. Ahhoz, hogy valamilyen szabályozást alkossunk. És a módosít indítványai nem eléggé konkrétak. Legalábbis ami az időt illeti, ezt be kell látnia valami olyasmi a megfogalmazás, hogy elegendő idő. Szerintem a jó fejeknek jó megoldást kell találni, a rosszaknak meg valami keményet. Nos, ami a fordítás tolmácsolást illeti, ez a 30-as módosítóindítványomban található. Azt hiszem, Administratív terhet jelentene ez az adott hatóságok számára, hogyha mindent le kell fordítaniuk. De nem tudom, hogy merjem-e ezt javasolni az ön megjegyzéseit követően itt az ülés elején. Ezen kívül az egyes módosítót is támogatni szeretném, az csere automatizálását a tagállamok között, hogy az adó elkerülést megelőzhessük. 41-es Lambert féle módosító indítvány, ezt hiszem ezt támogatni tudjuk. Igen, jó a jelentés, és nagyon remélem, hogy teljes körű egyetértésünkre lel. Tessék, parancsoljon, Lambert úr. Ön Sharon Bowles? Hát ez nagyon érdekes, különbözőképpen tudja magát megjeleníteni. Hát Málta Júl, nem tudom, hogy kell mondani, de mindesetre köszönöm, hogy figyelembe vette a módosítóinkat, és hát remélem, hogy hamarosan tanulok öntől néhány szót máltai nyelven. Nos, szerintem jó ez a jelentés, és nagyon remélem a teljes többség támogatni fogja. El szeretném mondani, hogy a közös fórummal kapcsolatos módosítását támogatjuk. Mi ugye nem adtunk be túl sok módosítóindítványt, mert eléggé korlátozottak a forrásaink, de mindesetre köszönöm, hogy amiket beadtunk, figyelembe vette, és megint csak ebben a témában, ha a parlament erőteljes jelzést közvetíthet, amit a többség támogat, nyilván növeli az esélyeit annak, hogy az érintettek meghallgatnak minket. És ez segít, főleg olyan területen, amely politikai szempontból tényleg kényes kérdés. És nagyon remélem, hogy mindannyian egy hangon fogunk szólni, és átverekedjük ezt a témát Európán. Tehát majd meglátjuk. Ez a jelentés üzenetünk része, és azt hiszem, az első éves adózási jelentésben is ez volt az elképzelés, úgyhogy ebbe az irányba haladjunk. Köszönöm szépen, parancsoljon fogszó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm ezt a általában nem vitatott tervezetet támogatja, illetve az előadó és a többi tag által beterjesztett módosításokat is támogatjuk néhány kivétellel. A 19-es Lamberts-féle módosító esetében például az eredeti bizottsági szöveget tartjuk jobbnak, mert amennyiben a hatóság úgy dönt, hogy igazgatási vizsgálatra nincsen szükség, akkor előírás kéne, hogy legyen, hogy azonnal tájékoztassa a megkereső hatóságot, hogy ez miért lenne szükséges. Aztán Lambert úrtól a 20-as módosító egy másik kivétel, a tagállamok meg kéne, hogy tudják tagadni egy aránytalan terhelést jelentő jelentős összeállítását, és a 17-es és 23-as Hans Peter Martin módosításokkal kapcsolatban Kásza úrral és a bizottsággal egyetértve a szabályok nem követése esetében, be nem tartás esetében a meghatározott eljárás keretében kellene szankciót alkalmazni, és nem így külön eljárásban. Tehát egyébként igazán nem vitatott ez a tervezet, és köszönöm Kászáónak az együttműködést. Elnök, szerettem volna választ adni erre az észrevételre, mert felvetette, hogy az anyanyelvén joga lenne megszólalni, de most erre nincsen lehetőség. A szakbizottságok rotációs elve alapján kisebb üléstermet kaptunk, 12 főkével, ami azt jelenti, hogy prioritásokat kellett meghatározni a nyelvhasználatot illetően, a tagok profilja alapján, és nem mindenki ott akkora nyelvi tehetség, mint ön, Kásza úr, tehát mások esetében ez nehézséget okozna, de ön kiválóan tud angolul. De természetesen a jövőben igyekszünk majd odafigyelni, hogy az előadók az anyanyelvükön is hozzá tudjanak szólni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nos, tulajdonképpen a jelentésemmel kapcsolatban nincsen további kiegészíteni valom. Köszönöm a kollégáknak a támogatást, ami pedig a máltai nyelv használatot illeti. Legközelebb megpróbálok kínaiul megszólalni, és meglátjuk majd, hogy támaszkodnak-e a saját tolmácsaikra ebben az esetben. Persze ez egy külön problémakör a tolmácsolás. A kritikám nem önt érintette, hanem nem önhöz címeztem az észrevételeimet, hanem a szakbizottságunk elnökéhez fordultam volna, de sajnos ő most nincs itt, hogy reagáljon, és remélem legközelebb valóban lesz majd tolmácsoláshoz anyanyelvem használatát lehetővé téve. Tehát még kedvezőbb helyzetben tudom majd kifejteni a jelentésemnek a tartalmát. el. kiválóan megtette ezt így is, a tolmácsolás hiányában is. A 35 módosító indítványról pedig holnap reggel fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Nos, tehát akkor A következő Binev féle témakörrel folytatjuk a munkát. Az EBRD műveletek földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése hasonló, ezúttal is a problémánk. Binev úr anyanyelvére nincsen tolmácsolás. Megkérdeztük, hogy a bolgár tolmácsolást ilyen rövid értesítéssel tudunk-e biztosítani. Valóban van, úgyhogy átadom a szót. Nos, Mátai kollégám ma egyetértve. Köszönöm szépen a titkárságnak, hogy biztosította a tolmácsolást. Ez egy szakmai jelentés témakör, tehát itt jó, hogyha az anyanyelvemen tudom ismertetni a témát. Tisztelt kollégák! Maga az EBRD azért jött létre, hogy támogassa az átmeneti gazdaságokat, a felzárkózó országokat, és tulajdonképpen a posztkommunista országok számára jött létre, többek között az én hazám számára, és támogatást biztosít. Amelynek az a célja, hogy a piacgazdasági átmenetet le tudják vezényelni. A hitelminősítő ügynökségek jelen pillanatban 3A besorolást adtak, amely a stabilitást tükrözi, és az EBRD-nek egy nagyon fontos feladata van jelenleg, amennyiben beruházásokat támogat, munkahelyteremtést ebben a formában, illetve az állampolgárok fejlődését, az életszínvonal emelkedését támogatja. Az ágazati reformokat, illetve a monopóliumok megszüntetését, a privatizációt a régióban. Tehát ezek az EBRD kitűzött céljai. Egészen eltér az Európai Beruházási Banktól ebben a tekintetben. Bár egy kategóriában szoktak róluk gondolkodni, de a beruházási banknak geopolitikai feladatköre van szélesebb értelemben, az EBRD pedig a magánszektor támogatja, és a KKV-k fejlődését. És sokkal több a finanszírozás kedvezményezetjének a száma. Van-e átfedés a két bank tevékenységi köre között? Nem igazán, amennyiben mind a kettők érdekeltségébe tartozik egy adott folyamat, akkor együttműködnek egymással, de nincs átfedés a tevékenységükben. Elkerülendő az esetleges konfliktusokat. Nos, a bizottsági javaslathoz képest milyen módosításokra lehet szükség? A dél- és kelet-mediterrán térségre, illetve Jordániára gondolok a 18-as cikk keretében a projektek előkészítésének a finanszírozása, illetve az engedélyezése, az egyes cikknek a ratifikálása értelmében. Miért kerül éppen most erre sor? Az Európai Parlament gondoskodni szeretne a folyamat támogatásáról a folytonosság érdekében az arab tavasz folytatásaképpen Észak-Afrikában. És az a cél, hogy konkrét intézkedésekkel tudjuk támogatni ezt. Azért fontos az időzítés, mert jelen pillanatban dől el, hogy egyik vagy másik irányba indulnak e a folyamatok. Ami a költségvetést illeti, ebben tükröződnie kellene. A bank által támogatott beruházások szükségleteinek. Ezek olyan banki források, amelyeket a többi projekt végrehajtásához hasonlóan fognak majd felhasználni. Az új, illetve a régi régiók átfedését illetően nincsenek átfedések, ezek külön futnak, és az új országok számára külön rendszert alakítottak ki. A végrehajtás, megvalósítás biztonságát illetően az EBRD projektek végrehajtását monitorozzák, és már is működik egy megfigyelési rendszer helyszíni felülvizsgálat formájában, és a bank a beruházástól eláll, amennyiben a politikai feltétek nem teljesülnek. Tehát elkerüljük azt a helyzetet, hogy például az előző rezsim támogatottjainak a kezébe jussanak ezek a pénzek, illetve hogy visszaéljenek a forrásokkal. Kalibrált megközelítést alkalmazunk. A bank nagyon sok munkatársat küld a helyszínre, akik szakértői szemmel értékelik a jogszabályi helyzetet, a korrupció mértékét, illetve hogyha Fehér Oroszországhoz hasonló problémákkal szembesülnek, akkor lépéseket tesznek ez ellen. És alapvetően a politika befolyásától mentes magánszektort támogatják. A bank hozzájárul a régiók fenntartható fejlődéséhez is. A beruházások nem szénhidrogén felhasználásra összpontosítanak, éppen ellenkezőleg az a cél, hogy minél kisebb széndiokszid kibocsátással járjanak a beruházások, és energia ellátás szempontjából fenntarthatónak kell lenniük, ez az egyik kritérium, mint a többi nemzetközi intézmény esetében is. Az éves üzleti forgalom egy harmadát adja ez a bank esetében. És ott, ahol nincsen jogszabályi háttere a megújuló energiaforrások felhasználásának, ott a bank támogatja az erre irányuló párbeszédet aztán az EBRD szociálpolitikai célokat is kitűzött a hazai lakosság érdekében, aztán a férfi-női esélyegyenlőség és a szegénység elleni küzdelem két további cél. És az EBRD leállítja a finanszírozást, hogyha bármilyen probléma merül fel. És 29 országból 20 esetében zajlanak EBRD finanszírozta projektek. Tehát 20 olyan ország szerepel a programokban, amely a WTO előírásának eleget tett, és a piaci gazdaság felé való átmenetet valósítja meg. Az átláthatóság az EBRD számára nagyon fontos, éves értékeléssel vizsgálják, hogy a különböző regionális piacgazdasági folyamatok hogy zajlanak. És minden kollégát arra szeretnék kérni, hogy a problémák rendezése érdekében minél előbb megtaláljuk a megoldást, támogassanak bennünket, mert fontos, hogy a parlament ne csak szavakban, hanem tettekben is támogassa a demokratizálódás folyamatát. Köszönöm. Köszönöm. Az árnyék előadók vannak soron. A néppárt részéről a szájászony. Köszönöm. Én is azzal a megjegyzésével kezdeném, hogy finnül nem kapunk tolmácsolást. De hát a finnek óriási nyelvtehetséggel bírnak eleve. Üdvözlöm a az hatáskörnek kiterjesztését a díros kelepediterrán térségre. Vannak bizonyos aggályok, amelyeket a preambulumban kell megfogalmaznunk. Arra kell sürgetnünk az IBRD elnökségét, hogy garantálják azt, hogy azok az országok, ahol a szervezet működik, vállalják azt, hogy alkalmazzák a több pártos, többpártos demokrácia és pluralizmus elveit és gyakorlatát. Figyelembe kell vennünk tehát, azok az, hogy azok az országok, ahova hitelkihelyezések történik, azok kövessék a demokrácia, a jogállamiság, emberi jogok, alapjogok, például a, a szólásszabadság és a lelkiismereti szabadság, vallásszabadság értékeit. Az utóbbi különösen fontos a radikális iszlamista pártok szerepét illetően, illetve szélsőséges szervezeteket illetően, amelyek, a, a, amelyek az emberi jogot között a nők jogait veszélyeztetik az egyes érintett országokban. Ebben a tekintetben tehát az IBRD gyakorlata kell, hogy kövesse a demokrácia és a közös gazdagodás partneri viszonyát, illetve az új szomszédságpolitikai elveit. Öt fő politikai benchmark mércét kell alkalmaznunk, az, hogy ezt mérjük. Először is szabad választások, a szólásszabadság, gyülekedésszabadság és a sajtószabadságnak érvényesülése a jogállamiság, a korrupció elleni harc, a demokratikus ellenőrzés a, biztons, a katonai és fegyveres testületek felett. A dél országok eh, helyzete a különféle korrupciós listákon, kor, jó kormányzást eh, mérő listákon, illetve az arab tavasz követő ö, eh, ö, kormányzati összeomlásokat követően különösen fontos az EBRD Audit Bizottságának, illetve a megfelelésért felelős tisztviselőnek a szerepköre. Ez utóbbi tisztviselő felelőssége áll abban, abban áll, hogy a korrupcióra gyakorlatok elleni fellépés és a teremtés elleni harc mikéntjét is vizsgálja. Amennyiben nincs együttműködés mivel nincs együttműködés az Európai Beruházási Bankkal, ezért fontos az, hogy az IBRD és a e-, bank közötti más szereplők közötti együttműködés, koordinációja tovább erősödjék. Annak érdekében, hogy elkerüljük a párhuzamos hitelezést, illetve elérjük azt, hogy egyes projektek egymással koherens módon, megfelelő módon kapjanak támogatást bírálat érte az IBR által támogatott energetikai projektek némelyikért. Úgy gondolom, a dél-mediterrán országok hatalmas lehetőséggel bírnak abban, hogy fenntartható energiaprojektek célpontjai, illetve megvalósítól legyenek. Egyéb pontok is fontos, hogy megjelenjenek a preambulumban, és remélem, hogy az előadóval való jó együttműködés, meg az árnyékelő való jó együttműködés eredményeképpen ezek létrejönnek. Köszönöm Kutas úr, a Szocialista Frakció nevében. Președinte, uh, salut uh, și o propunere de extindere. Köszönöm. Én is üdvözlöm alapvetően azt a javaslatot, hogy az IBRD hatásköre kiterjesztése kerül az érintett térségre. Örülök annak, hogy Bine úr, az árnyiladó maga is támogatja ezen javaslatokat. Meg vagyok győződve arról, hogy kiegyensúlyozott jelentés fog létrejönni, méghozzá olyan koherens formában, amely a siker záloga lehet, és amely révén az Európai Unió az arab tavasz által érintett országokat megfelelő módon és célok mentén tudja támogatni. Az IBRD hatalmas tapasztalattal bír ezen a területen. Ezt kell kiaknáznunk a megfelelő módon, oly módon, hogy a demokratikus átalakulás oly módon valósuljon meg ezekben az országokban, amely tartós. Itt levonhatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket a volt kommunista országok átalakulásában szerzett a bank. És aztán hagyd utaljak a érintett államok gazdasági fejlődésének rendkívül fontosságára. Hiszen ez a gazdasági fejlődés lehet az alapja a további sikeres átalakulásnak, és ezt tudja leghatékonyabban támogatni az IVRD. E Meg vagyok győződve arról, hogy az árnyékladókkal együtt sikerre tudjuk vinni ezt a jelentést, jó minőségben tudjuk ezt elkészíteni, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy a magam részéről hozzáruljak ehhez. Köszönöm, Lambert úr. Köszönöm. Francia tolmácsolás sincs, de tiszteletben tartok kollégáimat, angolul fogok beszélni, hogy megértsék, amit mondok. Eh, el tudom fogadni jó részt azt, amit, amit eh, kifejtettek, az IBRD teljesítményével kapcsolatban az, az energetika területén ezt nem támogatjuk. Erre azért rámutatnék. Bár a nyilatkozatok szerint nagyon zöldek azok az energetikai beruházások, amelyeket támogat az IBRD, azért ezt valójában nem nagyon látjuk. Az emberi jogok azonban feltétlenül elő kell szerepeljenek az energetikai érdekek előtt, ezzel egyetértek, mármint a kondíciók sorában. Ám, és az is fontos, hogy demokratikus klauzulák érvényesüljenek az IBRD hatáskörének kiterjesztésében. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy vannak olyan, az IBRD azokban az, olyan országokban is aktív, amelyeket alig, alig ha nehezhetnénk demokratikusnak. Oroszország, Kazaksztán, és sorolhatnám. Hát ezek az országok nem éppen a demokrácia él lovasai, tehát nem szabad kettős mércét alkalmaznunk Fontos, hogy egységes mérce legyen, az, amit önök meghatároztak, ám ez ne csak a dél-mediterrán országokra vonatkozom. Arra is látnunk kell, azt is látnunk kell, hogy a, a piacgazdaság kiterjesztése nem mindig jelenti azt, hogy minden ország ezáltal gazdagabbá válik és kiemelik a szegénységből. A történelem nem ezt mutatta, sőt az IBRD hát nehezen tudná bizonyítani azt, hogy a múltban a beavatkozásai feltétlenül javították az anyagi helyzetét azoknak az országoknak, ahol ez kifejtette ezeket. Hadd szóljak most néhány szót az intézményi kérdésekről. Ugye mindenki azt mondja, hogy valamit tennünk kell az arab tavasz támogatandó. Ám ha, ha egyszer létrehozunk egy intézményt, nagyon nehéz aztán újra kikapcsolni azt, amikor már nincs rá szükség. Az IBRD egy konkrét összefüggésben, egy konkrét célból jött létre úgy gondoljuk, ez, az, ez a cél már megszűnt, voltak éppen nincs értelme az IBRD működésének, fontos volna, hogy az IIB tevékenységébe olvasszák bele az IBRD-t. Most ja, tanulni vagyunk az arab tavasznak. Új fejlemény, és az IBRD szereplői azt mondják, hogy miért ne lehetne az IBRD az eszköz, amelyet támogatjuk az arab tavasz országait. Hát ha így döntünk, ám legyen, de akkor a mandátumot meg kell változtatni. Nem elég kiterjeszteni a hatáskörét az IBR-nak, hanem a lényeget kell megváltoztatni, és legyen, legyen ám az arab tavasz, ám legyen az arab tavasz támogató bank, ám nem lehet csak az egyik eszköz. De ám felmerül a kérdés, hogy nem volna a világbank jobb eszköze az arab tavasz támogatásának? Kell még egy bank, még egy intézmény? e célból. Én szerintem racionalizálnunk kéne, mondjuk ki, hogy az EIB az Európai Unió részéről, az európai támogatásokat intézi, globális szinten, már csak azért is, mert Obama is, meg mások is mondták, hogy csináljunk valamit az arab tavasszal kapcsolatban, hát csináljunk, ám de a világban nem volna ennek megfelelő ö, ö, eszköze? Nem kínál erre megfelelő csatornákat? hát ne döntsünk úgy, hogy csak azért, mert van egy intézményünk, aminek most nincs feladatköre, adjuk a kezébe ezt az új feladatot, hogy már csak legyen valami létjoga. Megszorítások idejét éljük, úgyhogy az, hogy fenntart, életben tartunk szükségtelen intézményeket, nem éppen a jó üzenet a megszorítások idején. Szerintem észszerűbb volna, hogyha oly módon takarítanák meg, amely az állampolgároknak nem fáj, persze lehet, hogy fáj egy intézménynek, amelyet bezárunk, ám az elmarkolottan úgy dönteni, hogy ú, adjuk meg gyorsan az intézménynek ezt a hatáskört, csak hogy legyen értelme a további fenntartásának, hát nem biztos, hogy jó irány, ezért szerintem alternatíváit is ki kéne dolgozni ennek a döntésnek a jelentésben. Elnök, köszönöm, Kamal úr. Um, initially I... Köszönöm, elnök asszony. Nos, üdvözlöm a javaslatot, hogy a földrajzi hatályt terjesszük ki. Nagyon sokan egyetértünk a különböző politikai frakciókban ebben. És tényleg szeretnénk látni már, hogy végre valamit teszünk. Ugye, ami az arab tavaszt illeti, nem szeretnénk, hogyha nem megfelelő demokráciákat támogatnánk, és amikor jelentést készítettem ebben a témában, mindenféle módosítókat akartunk beletenni, hogy az átalakuló gazdaságokat támogassuk, és ne csak automatikusan feltételezzük azt, hogy azért, mert megtörtént az arab tavasz, már is demokratikus társadalmak születnek ott. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk, e, és követni egy ország belső dinamikáját. De tudjuk, hogy vannak demokráciák az EU határai mentén is, velük is kell foglalkozni. Ami az intézményes kérdéseket illeti, ez is fontos. És ezt világosan megfogalmaztuk az árnyék jelentéskészítőkkel, az EBRD jelentés kapcsán is jobban kell koordinálni a munkáját, főleg a mediterrán térségben. Nos, Lambert urat hallgatva, Lambert urat hallgatva az intézmények témájában szerintem jogos a megjegyzés. Igen, meg kell vizsgálnunk a helyzetet. nincs -e talán túl sok intézmény, amely tényleg ugyanazt akarja elvégezni, és az, hogy majd, ahogy majd haladunk a munkában, a többieknek is ezt figyelme kell venni. De mivel a bizottság egyetértett abban, hogy tovább viszi ezt a témát, és szeretnénk elkerülni az ismétlődéseket, az átfedéseket, ezt üdvözlöm, és szívesen támogatom a többi ö, árnyékjelentést tevővel együtt. Parancsoljon, tesz! úr. Köszönöm elnök asszony a szót. Én nem igazán értek egyet a jelentés készítővel. Nem igazán szakmai, hanem inkább politikai kérdésről van itt szó. Tehát kétfajta politikai kérdést fogalmazhatunk itt meg mi a helyzet itt az egyensúlyi kérdésekben. És itt szeretném, hogyha tisztázná a jelentés készítője, hogyha a beruházási banknak a célja az-e, hogy olyan dolgokat támogasson, amelyek profitot termelnek. Úgy gondolom, ezen a területen nem lehet elérni ezt a célt. Legalábbis nekem kétségeim vannak e felől. Nem igaz, hogy a piacgazdaság, a privatizáció demokráciát szül. Például vannak olyan országok, ahol piacgazdasági szabályok uralkodnak, de egyáltalán nem demokratikus országok, sőt, és félek attól, hogy nyilván ehhez kapcsolódóan politikai kérdések is felvetődnek. És pont ezt mondta a néppárti kollega is. Én most már egyértelműben fogalmaznám ezt meg. Igaz, hogy a bank olyan projektekbe is belekerült, amelyek problémát jelentettek, környezetvédelmi problémákat is. Úgyhogy a kérdés az, hogy tulajdonképpen mit csinál ez a bank, hogy a tevékenysége végül is pozitív-e. Aztán vannak persze más megfogalmazandó kérdések is. Született egy tanulmány, amelynek értelmében ennek a banknak a hatáját ki kellene terjeszteni. De hát ez eléggé kényes kérdés. Nyilván beszéltünk a, az arab tavaszról, arról, hogy ezekkel az országokkal fenntartott kapcsolatainkon változtatni kell. Itt a, a gazdasági kapcsolatokra gondolok például országokkal, mert Eddig az egyenlőtlenségen alapultak ezek, és egészen a forradalomig óriásiak voltak ezek az egyenlőtlenségek. Az ilyen jellegű bank esetében, az olyan problematika körben, amelyről beszéltünk, akkor mondhatjuk azt, hogy ezekben az országokban gyakorlatilag az adott régió forrásait ki tudná használni ez a bank. Úgyhogy ezek a fontos kérdések, amelyek itt felmerülnek bennünk. Az Európai Parlament döntését illetően. Nyilván segíteni kell azoknak az országoknak, amelyeknek problémáik vannak, nehézségeik. De beszélnünk kell azokról is, azokról a kérdésekről is, amelyek őket aggasztják. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Elnézést, máshol voltam. Csak egyszerűen, mivel árnyékjelentés készítő vagyok, annyit mondanék, hogy egyetértek a kérdések vonatkozásában, hogy meg kell-e minden intézményt tartani, mégis nagyon jó kérdés ez, amit fel kell vetni. De az az érzésem, hogyha például a bank létrehozásának körülményeiről beszélünk, akkoriban a külügyel foglalkoztam, mint témával. Az elképzelés az volt, hogy olyan országokat kell támogatni, akik demokratizálódnak, és segítenünk kell az átalakulásban. Úgy gondolom, hogy a mediterrán térséggel gyakorlatilag ki lehetne terjeszteni ezt a hatályt. Másodszorban valós gondot jelent nekem a földrajzi aspektus. Azt hiszem, hogy nagyon kell vigyáznunk, mert az ilyen jellegű kiterjesztés megfelel ennek a gondolkodás menetnek pontosan, hogyan is fogalmazzak, tehát olyan országok támogatását értem itt ez alatt, akik a diktatúrából próbálnak átalakulni, és ugyanakkor nem igazán foglalkozunk olyan országokkal, amelyek még mindig nem demokratikus helyzetben vannak, és akiket ugyanolyan sikon kell mérlegelnünk, akik viszont erőfeszítéseket tesznek. És aztán vannak nyilván olyan országok, ahol rendkívül jelentős természeti források vannak, és általában a hatalmon lévők bizony kellően kihasználják ezt. És nyilván segíteni kell azokat az országokat, ahol az elit, a helyi elit nem segít a fejlődésben, a saját hazájában. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ilyen fenntartásokkal talán elképzelhető ez a megoldás, bár nyilván nem egyértelmű dolog ez, de még egyszer elmondanám, az az érzésem, és ezt elmondtam már korábban is, olyan országokkal kell együttműködnünk, akik erőfeszítéseket tesznek. Persze nyilván a, a, az összes többi nép vonatkozásában meg kell tartanunk a kapcsolatot a, a, a civil társadalommal. De elsősorban a demokráciát kell támogatnunk, azért, hogy a mi értékeinket is képviseljék, és nyilván nekünk is érdekünk ez, mert rendkívül közel vagyunk hozzájuk. Köszönöm szépen. Luling asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, egészen röviden el tudom mondani a mondani valómat. Csatlakozom Lambert úr szavaihoz, illetve ahhoz is, amit Gulár asszony elmondott az imént az EBRD, Mitterrand úr a barátainak adott tanácsa mentén működik, amikor elnök lett. Tehát elsősorban Mitterrand úr személyzeti politikának a megvalósítója volt ez az intézmény, és az EBRD tevékenységének illeszkednie kell az érintett ország tevékenységébe, és több jó okunk van, amiről már beszéltünk, és hogy ezt támogassuk. Hát belső egyeztetésekben ezt már megvitattuk, és az EBRD forrásaival hatékonyan kell bánni, fontos a következe, következetesség, tehát hogy ne változon az üzenetünk alkalmanként, hanem ugyanazt mondjuk ismétlődően, tehát egyértelmű, hogy a mandátumot nem szabad bővíteni emiatt. És Ebben az esetben akkor viszont hogyan valósul meg ez a küldetés, tehát az arab tavaszt hogyan eh, tudjuk támogatni. Eh, Lüling asszony az EBRD erre most is képes, tehát éppen ezt eh, célozza a módosítónk, amelyet ön is aláírt. Well, sorry? Mr. Tajan asszony rendkívül izgalmas a vita, úgyhogy érdemes volna a bizottság véleményét is meghallgatni. Olyan úr, megtenné? Először, amikor az IBRD-re vonatkozó tárgyalás elindult, csodálatos eredmény jött létre, hiszen egy olyan eszköz jön létre az IBRD, amely nem csak egy, egy állam által létesebb tudta segíteni finanszírozási forrásokkal, hanem a reformokat is képes támogatni ez a szervezet. Az IBRD ilyen értelemben lényegileg különbözik a, például az európai befektetési alaptól. Hatalmas tapasztalata van az IBRD-nek az, azon országokkal kapcsolatban, amelyek a reformok, az átalakulás ügyét igyekszik, igyekeznek végrehajtani. Ez hatalmas tapasztalat tehát, tehát azt is emlékezünk, hogy az IBRD e a volt szociális országokat is hatalmas mértékben segítette a demokrácia és a piacgazdaságra való átállásban. Ha pedig azt vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az arab országok ebbe az irányba mozdulnak tovább, akkor az IBRD e világos előnyöket jelent, annak a tapasztalata, és támogatom az IBRD e ilyen irányú tevékenységét. Köszönöm. Kasszónival létrehozzák az arab tavasz bankját? talán érdemes visszatérni erre a kérdésre, hogy vajon nem, meg, nem kettőzi-e meg az IBRD a világbank munkáját, nem párhuzamos szervezete ez. A bizottságnak adnám meg a szót, ha Binev úr megengedi, és a végén neki. Abszolút. Szívesen meghallgatom minden kollégámat. és ha valamint módosításra szorul a jelentésemben, akkor arra is készen állok, hogy ezt megtegyem. Ha megszívlelem képviselőtársai mondandóját. Binev úr, megengedi, hogy a bizottság képviselője szóljon? Tehát megengedi, hogy a bizottság képviselő ugyan beelőzzön, és aztán a végén kapja meg ön a szót, az árszót? Köszönöm. Akkor Kasszúni úr a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm <clears throat> Binev úrnak és a többi hozzászólónak, hogy kifejtették álláspontjukat, és ezt az érdekes vitát létrehozták. Kapcsolódnék ahhoz, amit az imént a szabbizottság alelnöke mondott. Mert úgy gondolom, fontos arra emlékeznünk, hogy az IBRD-t, IBRD-t 90-ben, ezeket 90-ben azért hozták létre, létre, hogy a kommunista rezsimek összeomlását követően a piacgazdaságra való átállás segítség. És ez volt az alap elv, alapkoncepció ennek a szervezetnek az ezen reformok végrehajtásának segítése. A tíz új Európai Uniós tagállam csatlakozása mutatta ezt a sikert, és aztán a nyugat-balkáni országok és a keleti politikát érintő országok, Ukrajna, Moldávia, egészen Oroszországig bezárólag élvezhették ezen intézmény támogatását, és ez jelentős siker az IBRD részéről. Tagadhatatlan, hogy hatalmas tapasztalatot szerzett ezen országokban az átállásban. Még azon országokat is, ahol ez nem zárult le, ez a piacgazdaságról átállás, ott tovább folytatja tevékenységét az IBRD. Mint tudják, a javaslat, amely előttünk fekszik, arról szól, hogy módosítsuk a, a bank alapszabályzatát annak érdekében, hogy az kiterhesztesse tevékenységét a földközi-tenger déli térségében levő országokra is. Szükséges ehhez, hogy minden tagállam támogassa, és minden EBRD részvényes, valamint az elnökség minden tagja elfogadja, hagyja ezt a javaslatot. Tehát, és aztán a ratifikációs folyamat, is le kell záruljon minden részvényes részéről, meg az Európai Unió részéről, és ehhez pedig a tanács meg a parlament együtt döntése szükséges. Tehát ebben, mint a ratifikációban, az alapszabály módosításának ratifikációjában hárul az Európai Parlament döntőszere. A komplementaritás kérdését felvetve többen szóltak erről ugye az Európai Befektetési Bankkal és az IBRD között mi az összefüggés. Szerintem egymást kiegészítik az ágazatok lefedésében, az IBRD az infrastruktúrális beruházásokban bizonyos tagállamokban bír nagy tapasztalatokkal, még az IBI, a befektetési bank egy magánszektorra kihegyezett, és ilyen jellegű beruházásokat, hiteleket nyújtó szervezet. Az IBRD, mint mondottam, az átalakulás segítő szervezet. Tehát nem minden ország, meg kell lássuk, hogy nem minden olyan ország érte el az átalakulás sikerét már, ahol az IBRD kifejtette tevékenységét. Valahol tehát a folyamatok továbbra is folynak. Ezért nevezhető kulcsfontosságú szereplőnek az IBRD többek között az arab tavasz által érintett országokban. Egyébként a parlament 2011 áprilisi állásfoglalásában is megérősítette az IBRD hatáskörének kiterjesztését a mediterrán térségre. Nagyon fontos, hogy, hogy a strukturális reformok, az emberi jogok érvényesülése, a demokratikus átalakulás megfelelő gazdasági alapokon álljon a bizottság, a Európai Befektetési Bank és az EBRD közötti hármas viszony meghatározása fontos. A két bank egy, pedig egymást kiegészítve lépjen fel, ezekben az arab országokban is, majd akkor persze, hogyha az IBRD számára lehetőség, lehetőség lesz az alapszabálya módosítása után. A nemzetközi közösség tekintetében tudniuk kell, hogy mindez kapcsolódik az IBRD tevékenységnek kibővítéséhez. Ez egyik legfőbb pénzügyi hozzájárulás a nyugati országok és általában nemzetközi közösség részéről arra, hogy a déli földkötőtenger déli térségét jobban tudjuk támogatni. Az amerikai kormány és több nyugati vezető is támogatja ezt a folyamatot erőteljesen, mi is támogatjuk, ezért várjuk az Európai Parlament is rábólint majd. Elnök, köszönöm, Binev úr, hozzászólna zárszó gyanánt? Nem. Sok hozzáfűzni valóm nincs. Azt hiszem minden elhangzott, amit, ami fontos ebben a témában. Köszönöm. A jelentős tervezet bemutatása március 20-án történik meg, aztán a módosítók határidejét akkor meghatározzuk majd. Valószínűleg áprilisban bocsátjuk szavazásra. Köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm a bizottság magyarázat, most pedig visszaadom Bózaszönnek az elnöki, pulpitus elnöki helyet. elnézést, hogy megzavarom itt a szórakozást. Mindenki tudja, hogy a szakbizottság ülések így szoktak alakulni. A baráti légkör és a beszélgetések így alakulnak. Most a hetes, illetve a nyolcas napi rendi pont következik, mert feltételezem, hogy ezeket egyben tárgyaljuk majd meg. Elisa Eliza, ahogy említettem, egyben tárgyaljuk ezt a kettőt. Szerintem ez egy logikus jean együtt, de nem ugyanarról van szó? jean -Paul, a te jelentéseddel foglalkozzunk mini vita keretében, és aztán Elizáéval, vagy pedig egyetértesz, hogy összevonjuk ezt? mindkettőt megtárgyalhatjuk egyben elnök asszony, amennyiben így kívánja. Tehát nekem ez mellékes. Elizával szívesen egybe vonom ezt a témát. Akkor a hatos csomaghoz hasonlóan fogjuk ezt meg, megtárgyalni. Csak ez egy kettes csomag, és mindkét előadót meghallgatjuk, és aztán következhetnek az észrevételek. Akkor elsőként a pénzügyi stabilitások vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő, vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok gazdaság és költségvetési felügyeletének erősítése következik. Jean-Paul Gozes jelentése. Köszönöm szépen. Arra vonatkozik a jelentés tervezet, hogy a komoly nehézségekkel küzdő, nehézségek által fenyegetett tagállamok meg tudják erősíteni a költségvetési kereteiket, és ki tudjanak lábalni a gazdasági válságból és az államadóság válságból, amely jelenleg sújtja Európát. És le kell vonni a tanulságot, ebből számos megoldás megfogalmazódik. És ez a csomag a gazdaság irányítást, gazdasági kormányzás témakörét egészíti ki, amelyet a parlament, illetve a tanács is 2011-ben elfogadott. Súlyos a válság, gazdasági, szociális, társadalmi kihatásokkal jár az érintett országokban, sőt, ezek begyűrűzhetnek az övezet egyéb tagállamaiba is. És ma délután két elemet emelünk ebből ki, az euróövezet tagjait tekintve meg kell erősíteni a pénzügyi stabilitást, valamint a gazdasági növekedést kell alátámasztani az euróövezetben, és ezt párhuzamosan kell végrehajtani. A két rendelettervezettel a tagállamok által kilátásba helyezett kormányközi megállapodással, amelynek alakul a szövegtervezete, de tartalmilag már elfogadták, és a tagállami ratifikációra vár. Ez az egyik figyelembe veendő elem ebben a két témakörben. Nagy vonalakban a bizottsági javaslat nagy kritikákra nem ad okot. Világos, hogy olyan rendelkezések kellenek, amelyek lehetővé teszik azon államoknak a felügyeletét, amelyek nehéz helyzetben vannak, és az a cél, hogy minél gyorsabban megtalálják a normál helyzetbe visszavezető megoldásokat. És a tanács igényére a parlament igyekszik támogatni a mielőbbi rendezést, és álláspontot alakítunk ki. A tanács munkáját illetően beépítettem a jelentésembe számos elemet ebből, amely véleményem szerint nagy vita nélkül elfogadható, és a módosító indítványokkal kiegészítve alakulhat ki majd a megoldás. Két-három elemet szeretnék ebből hangsúlyozni, orientációs jelleggel. Az első javaslat arról szól, hogy beépítsük a rendeletbe a kormányközi megállapodás, szerződés elemeit, Ezeket a kérdéseket összességében kell látnunk, és a közösségi joganyagot a nemzetközi megállapodásokkal, egyezményekkel kiegészítve kell életbe léptetni, végrehajtani. És pontosan a szerződés legfrissebb változatának a szóhasználatával élve kerültek be ezek az elemek, és az Európai Bizottság erőfeszítéseit támogatjuk ezzel a szövegtervezettel a szükséges adaptációk végrehajtása érdekében. A második elem pedig a jelentésemben a tanács itt nem merül fel, hanem az Európai Bizottság egy sor rendelkezést tervez bevezetni. Ezek a tagállamokra kötelezők, és nem konzultál előzetesen a tagállamokkal ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Nem tűnik logikusnak, hogy egyedül az Európai Bizottság a tanács nélkül hozzon döntéseket, és ne vegye figyelembe az ellenvetéseket. Tehát ennek a részletes kialakítása a hatos intézkedés csomag keretében még részletezendő. Egyszerű többséggel lehetne módosítani a bizottsági javaslatot. Ezt meg kellene vitatni. És végül pedig egy további lépést javasolok az Európai Bizottság rendelkezésein túlmutatóan a görög helyzet adott, és az érintett országok gyakorlatilag a csőd szélére kerültek, és ilyen jellegű döntéseket csak úgy szabad meghozni, hogy ne roncsuk tovább a helyzetet. Tehát azt mondhatjuk, illetve úgy gondolhatjuk, hogy ez egy kivételes helyzet, és soha többé nem szeretnénk még egyszer görög helyzethez hasonlót. Meggyőződésem, hogy ez az érvelés teljesen egyértelmű és világos. Tehát azok az államok, amelyek alávetik magukat a felügyeleti mechanizmusnak a javaslat mentén. Ez egy további lépést jelent a jogszabályokon túl, tehát különböző tagállami intézkedéseket valósítanak meg a tagállamok, és ha nem érik el ezek a célokat, akkor az összeomlás továbbra is fenyeget, tehát erre kell megoldást találni, és érdemesnek tartom elgondolkodni esetenként ezeken a különböző aspektusokon, és itt utalhatnánk az Egyesült Államokra is. A 11-es fejezetben vetődik fel ez a téma. Az euró övezet tagországai, amelyek a cső célére kerültek, nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben vannak, konkrét megoldásokat igényelnek, és ezek a nehéz helyzetben lévő országok szembe kell, hogy nézzenek a szerződéses rendelkezések alapján életbe léptethető szankciókkal, és nagyon fontos az államadóság mielőbbi csökkentése. Tehát jogi védelmet kell biztosítanunk, el kell kerülni az államadóság miatti összeomlást, és be kell fogyasztani minden további támogatási keretet, és mielőbbi megoldás felé kell haladni. Tehát meg kell akadályozni, hogy elszabaduljanak az államadóságok, és harmadsorban a hitelminősítők fontos hogy ne tudják befolyásolni az eseményeket, mert hogyha egyszer egy védőmechanizmust léptetünk életbe, akkor nem szabad veszélyeztetni ennek a működését. Tehát ennyit a védintézkedésekről. Másik oldalon pedig nekem szükségesnek tűnik, hogy meghatározzuk a nagy nehézségeket átélő országok hitelezői körét, Görögország esetében például. a CDS rendszerek, illetve különböző bonyolult termékek hálózatán keresztül működik a görög államadóságnak a finanszírozása. Meghatározott határidővel elő kellene írni, hogy jelentkezzenek a hitelezők, és egyeztetni kell velük a kialakult helyzetet és a kivezető utat két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ezzel kapcsolatban a szerződéses jognak, a kötelmi jognak nem szabad ellentmondanunk, tehát minden országban a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat is védjük, és a közféra területére tartoznak ezek a védelmi intézkedések. A másik pedig nem szabad, hogy elterjedjen az a nézet, hogy ami Görögországban történik, az más országokra is átterjedhet. Tehát hangsúlyozni kell, hogy ez sehol máshol nem fordulhat ismét elő. Tehát a védő intézkedéseket alátámasztó rendelkezéseknek ez kell, hogy legyen a célja, és egyértelművé kell tenni a részleteket. A szükséges ajánlásokkal azt kell célul kitűzni, hogy egy demokratikus irányítás mellett megvalósuljanak a szükséges intézkedések, és konkrétan végig kell gondolni, hogy milyen módon lehetne rávenni a kormányt arra, hogy meglépje ezeket a lépéseket nyilvánvalóan a megfelelő részvétel mellett, és olyan módon, hogy fél éven belül ne ugyanott tartson, mint ahol most tehát a befektetéseket is ösztönözni kell, és nyilvánvalóan ez egy új csettintéssel nem érhető el, tehát ennyit szerettem volna elmondani, és várom az észrevételeket. Köszönöm. Very much. Uh, köszönöm szépen. Akkor most Eliza Ferreira következik aki a költségvetési tervek tervezetének ellenőrzésére és értékelésére, valamint az alulról vezetem belüli tagállamokban felépő túlzott hiány kizításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezések eladója. Parancsoljon, Liza! Köszönöm elnök asszony a szót! Itt a bizottsági rendeletről van szó, a 821-esről, és ennek az egyik pozitívuma az, hogy a cél bizonyos határidők megállapítása az egyes országok költségvetési eljárásai szempontjából, ennek, ezek koordinálása, és persze ez az európai szemeszter kereteiben belefér. A bizottság pedig áttekintheti minden egyes országban a helyzetet, illetve <clears throat> eldöntheti, hogy kell-e foglalkozni az egyensúly helyzettel, vagy sem. Úgyhogy előrelépés történt a bizottsági szövegben. Talán felsorolnám a pozitívumokat. Nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéskészítőknek a segítségért, és el szeretnék mutatni arra, hogy a javasolt határidőkön javítani kell. Ez különösen fontos annak vonatkozásában, hogy a bizottság mennyi időt ad a tagállamok által benyújtott költségvetési tervek elemzésére és értékelésére. És persze felmerül annak a kérdése is, hogy mennyi idő szükséges a koordinációra. Mert nem akarjuk, hogy ez aláássa a költségvetéseket, illetve a különböző nemzeti kormányok azon lehetőségét, hogy ellenőrizzenek dolgokat. A kötelező dialógus idejének kiterjesztése, illetve az a tény, hogy a bizottság minden egyes költségvetési tervről véleményt adjon, potenciálisan értékes javaslat. Aztán a következő, amit mondani szeretnék, az, hogy a költségvetési javaslatokat nem kellene elemezni anélkül, hogy ne vennénk figyelembe az európai szemeszter eredményeit. Ez nagyon fontos. Ide egy csomó más szöveg elemzése is tartozik. Ezek között ott van az éves növekedési perspektívák, a makrogazdasági elemzések kérdése, és a foglalkoztatás ügyi kérdések azokra vonatkozó javaslatok területe. Úgyhogy a lényeg az, hogy az egész elemzésre időben kerüljön sor, hogy a tavaszi tanácsra készülő ajánlások közé kerülhessenek. Az adott tagállamoknak aztán ezt a nemzeti reformprogramokba is be kell venniük, a stabilitás és konvergenciális tervek vonatkozásában, akárcsak a félidős tervek esetében, ami az adózásra vonatkozik. Nos, ezen a lemzés alapján megkaptunk minden évre vonatkozó költségvetési javaslatokat, hogy a makrogazdasági egyenlőtlenségek, reformprogramok, stabilitási programok megfelelően alakuljanak egymáshoz, és persze mindezt az éves és több éves költségvetési keretbe kell helyezni. Így minden egyes tagállam meg tudja oldani azokat a költségvetési problémákat, amelyekkel szembe kell nézni. És ez nem csak a megfelelő határidőknek fog megfelelni, hanem az ajánlásoknak is. A következő, amit mondani szeretnék, az összehasonlíthatóságra vonatkozik, illetve arra, hogy mindez hogyan illik az adó szerződésbe. Ez egy új fejlemény, gazdasági partnerségi programokra gondolok itt. Ezek a gazdasági pro- partnerségi programok magukba kell, hogy foglalják az ajánlásokat minden egyes állam vonatkozásában, mint a túlzott deficit eljárás része. Ennek aztán garantálnia kell a megfelelést a makrogazdasági ajánlásoknak, vagy a strukturális reform ajánlásoknak, amelyre szükség van minden egyes államban. Harmadsorban a független hatóságok definíciója. Nyilván ez a six-packből származik, vagy a hatos csomagból, törvénycsomagból. Ugye itt a költségvetési tanácsokról van szó, illetve egyéb független testületekről, amelyek ilyen gazdasági előrejelzéseket készítenek. A legfontosabb az, hogy hihetőek legyenek ezek. Ezen kívül összehasonlíthatóak, hogy az Európai Bizottság a különböző érintett testetektől származó információkat összehasonlíthassa. Nos, ami a bizottság hatásköreinek megerősítését illeti, nagyon fontos, hogy azért korlátai is legyenek ennek. Nyilván mindez az egyes testületek felelősségi körétől is függ, és a kölcsönös bizalomtól. Nyilván fontos, hogy abban az esetben, ha nem megfelelőséget vagy komoly problémát találunk itt a költségvetés esetén, meg nem felelést a stabilitási növekedési paktummal, akkor a bizottság kategorizálhasson dolgokat. Ha például a bizottság megállapítja azt, hogy valami nem felel meg a megfelelő leírásoknak, ez nem állhat csak így önmagában, mert további átláthatóságot nem hoz, és nem is könnyíti meg a dolgunkat, hogy lezárjuk a folyamatot. A költségvetési terv első tervezetét bizonyos mutatókkal kell ellátni, az államháztartásról, de ezen kívül információval a beruházásokról, a növekedési foglalkoztatottsági célkitűzések végrehajtásáról, illetve a tervezett reformok költségvetési vonzatáról az egyes nemzeti reformok keretén belül. Így lehet persze átlátni azt, hogy a költségvetés figyelembe vesz-e bizonyos korrekciókat, amelyeket az adott országtól a korábbiakban kértek. Az adott államnak a költségvetési tervbe részletesen be kell venni azt is, hogy mi a helyzet az adott állam adósság tervével. Így képet alkothatunk arról, hogy az ország hogy kíván megbirkózni az ilyen jellegű problémáival, ha vannak ilyenek. A költségvetési terv megfelelő elvárásokat kell, hogy teljesítsen. Ez teljesen rendben is van, de nem csak végtelen listát kell készíteni ezekről. Az Európai Parlamentet is bele kell vonni, a tanácsot és a bizottságot is ebbe a folyamatba, hogy meghatározzuk, hogy mi legyen az ilyen költségvetési tervben. Nem elégedhetünk meg egy féktelen listával, mert ez csak oda vezetne, hogy a tagállamok oly sok információt zúdítanak ránk, hogy egyszerűen nem tudjuk a lényeget megoldani. Végezetül, talán ez a legfontosabb kérdés, amit fel szeretnék vetni, a tagállamoknak, a, a bizottságnak és az Eurogroupnak az államadóság vonatkozásában is tervet kell készíteniük, hasonlóképpen, a, ahogyan ezt az Európai Parlament állásfoglalása elfogadásakor tette az adóügyi kérdésekben. A six-pack és ez az egész adóügyi pack is egyértelmű útmutatást kíván abból a szempontból, hogy a stabilitási kötvények hogyan kerülnek nyilvánosságra, bocsátásra. Ezen kívül koordinációra is van szükség az államadóság vonatkozásában. Nem szabad hogy a piaci spekulációk az államadóságok terén mindent felborítsanak. Úgyhogy legyen six-pack, vagy fiscal pack, vagy two-pack. Ha egyértelmű a koordinációs készség az államadóságok terén, Mindez figyelembe veendő. Eh, Megfelelő fire eh, tűzfalakat kell építeni, amelyekkel kivéthetjük a támadásokat az egyes országokkal szemben. Úgyhogy ezek a javaslataim, és köszönöm a figyelmüket. Fel. Köszönöm. 14-en jelentkeztek szóra. Hiszen 10 árnyék előadója van a két jelentésnek eleve és ehhez, ezekhez jön még Szilvi, Liam, Pervans és Gunnar, és most Jorgó. Van-e még valaki? Na, akkor zárom a listát. Azt hiszem, így is szorít az idő bennünket. Kérem tehát az árnyék előadókat, hogy ne húzzák hosszúra. Négy percnél hosszabbra semmiképp. Fejenként, így a többi hozzászólónak is lesz három-három perce. Így aztán a úgy kapnak még 4-4 percet a végén. Kérem, ne csúszunk, mert akkor nem tudjuk tartani a tervet. Az árnyék előadók sorrendje, ugye párokban, egy páratlan párral kezdünk, néppárti szocialista párossal, de aztán utána frakció szerint haladunk majd. Elisa, te vagy az első árnyék előadó Zsompó jelentésében. Úgyhogy most visszaadom megint a szót neked négy percre. Muito obrigada, Sharon. Um, eu penso que o relatório uh, feito... Köszönöm. Azt hiszem, Jean Polgoz ez jelentése rendkívül érdekes, rendkívül hasznos és értékes anyag. Meghatározható a fő hozzáadott értéke is. Ennek az eszköznek a 11-es fejezet szerint a nehézségbe került országok megsegítésére vonatkozóan. Az alapgondolat tehát rendkívül dicséretes, nagyon izgalmas gondolat. Ugyanakkor viszont talán vannak olyan részletére jelentésnek, amelyek javíthatóak. Ám maga az alapgondolat, mint mondom, üdvözlendő és rendkívül pozitív. Talán majd szólnunk kell a részleteket. Négy gondolatot szeretnék felvetni ebben a folyamatban. Mint mondtam, egyes korrekciókra van lehetőség, már most is. Ezek sorában az első az lehet, hogy rámutatunk arra, hogy egy nagyon kemény rendszer ez eh, azon tagállamok szempontjából, amelyek eleve nehéz helyzetbe keveredtek. És nem, ugyanakkor nem teljesen pontosan definiált, hogy mit is jelent a komoly nehézség. Tudom, hogy Kozez úr preambulum pontokban, különösen a 7-es A és a 7-es C Cecil jelent, ö, preambulum pontban így törekedett definiálni ezt a ö, fogalmat, ám hogyha a szövegtestet vizsgáljuk, akkor abból az adódik, hogy valami olyasmiről gondolkozhatunk, mint például a helyzet világos romlása megragadható indikátorok alapján, vagy egyfajta előtrojka fázisba lép az ország, tehát ilyesmik merülhetnek fel, ilyen, ilyenként értelmezhetjük, de azért ennél talán pontosabb definícióra, pontosabb meghatározásra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi indít be bizonyos szakaszokat és folyamatokat. E, ennek nagy súlya van, ezért kell nagyon pontosan meghatároznunk, hogy mikor lehet a rendszer része, és mikor nem lehet része egy-egy ország. Tehát egyfajta definíciós pontosításra volna szükség. Aztán egy második gondolat, amelyet és érdemes hangsúlyoznunk is, hogy egyfajta innováció a szöveg részéről. Meghatározott tudni azokat a feltételeket, amelyek alapján egy tagállam kérheti támogatást. Az újdonság mindebben az, hogy egy ország úgymond kényszerülhet arra, hogy kérje a támogatást. Az ISM vagy az IFSF támogatását. Ám nincs olyan követelmény, amely az ISM-et például kötelezni arra, hogy egy ilyen megkeresésre pozitív választ adjon. Tehát az ország kerülhet olyan helyzetbe, hogy rá kényszerül, hogy kérje a támogatást, de ám az ISM vagy az ifsf mert semmi sem kötelezi arra, hogy meg is adja ezt a támogatást. Én van a felek között nem áll fenn egyensúly. Pontosítanék tehát. Egy országnak tehát fel lehet ajánlani támogatást, egyrészt, másrészt az ország kérheti, kényszerheti ebben a támogatást, nem feltétlenül kell, hogy megkapja ezt. Itt tehát egyfajta egyensúlytalanságot érzékelek. Aztán egy gondolat még a 11-es fejezettel kapcsolatban. Itt is résztesebb kidolgozásra van szükség. Különösen azon a pontot illetően, amely arról szól, hogy a tagállam hatóságai szemben követelmény, hogy megfelelő információt, tájékoztást nyújtsanak. Ez a Tízes cikk, vagy pontosítsak, utolsó bekezdése. Itt azért három-négy pontot jobban fel, ki kéne bontani, pontosabban megfogalmazva. Egészében szerintem tehát kiváló a szöveg, jó célokat fogalmaz meg, és jól. Köszönöm, 44 másodperccel túlszaladott az időn. Marian Tyson, mintha nem volna itt, nevében beszéle valaki. Senki? Très eh, brièvement, Eh? Röviden annyit mondanék, nem, elnézést, már ilyen tájsz nincs itt, tehát Eliza jelentése esetében itt bevezetjük, illetve ellenőrizni kell. A megfelelő szerződés és intézkedésekről van itt szó, de ö, eh, egyelőre nincs egyéb észrevételem. Elnök, köszönöm szépen. Aztán akkor most tovább lépünk az Áldére. Haglund és Ramon Tomóz kapnak szót. Köszönöm, elnök asszony. Gozesz úr az árnyék előadója vagyok, és igyekszem a lehető legrövidebben fogalmazni. Először is Jean-Paul elképzelésével kapcsolatban, hogy a szerződés elemeit emeljük ide be, és a nemzetközi egyezmények rendelkezéseit a frakcióm ezt támogatja, pozitív előremutató megoldásnak látja általánosságban. Aztán van néhány olyan kérdés, ami úgy gondolom alapos elemzést igényel először is. Általánosságban a bizottsági javaslat nagyobb hatásköröket irányoz elő és ez egy érzékeny kérdés, a hatos csomag tárgyalása során kiderült a tanács részéről, ez egy érzékeny kérdéskör, és tudjuk, hogy a tagállamok közötti egymást monitorozó eljárás elég sikeresnek bizonyult, és pozitívan látjuk azokat a javaslatokat, amelyek kezdeményezési jogot adnak a bizottságnak bővített megfigyelésre, mert maga az érintett ország is előnyét látja annak, hogy valaki alaposan nyomon követi a helyzetet. Ez az álláspontom. Van ugyanakkor az előadó részéről néhány olyan módosító javaslat, amelyet nem tudok teljes mértékben támogatni, de biztos vagyok benne, hogy ez ügyben lesz majd részletesebb vita, és a tanács pedig különösen vitatni fogja majd ezeket. És az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy a szerződést hogyan határozzuk meg nemzetközi egyezményekkel összefüggésben. Az éves struktúrás egyensúly eh, témát hogyan határozzuk meg. Ebben az esetben a 0,5 struktúrális deficitet tesz lehetővé a tagállamok esetében. Adjunk-e ilyen jelzést ez a kérdés? Mert a fél százalékos deficit az már is egy korrigált érték a gazdasági helyzet miatt változott. Hát a gazdasági helyzetre testre szabott számszerű érték az a kérdés, hogy akarunk-e ilyen jelzést adni. Hogy minden kiigazítás ellenére engedélyezünk struktúrális deficitet. Fél százalék az egészen kicsi, nem tesz lehetővé nagy mozgásteret, tehát Igazából nem látom értelmét ennek a fél százalékos engedékenységnek. Bár nyilván egy kiinduló összeg ez a vitához. Hogyha a szerződéssel összhangban akarunk maradni, akkor a fél százalék a megfelelő szám, de nem vagyok belül arról meggyőződve, hogy itt ez a megfelelő megoldás. Röviden a struktúrális alapok illetve a támogatások felfüggesztése a struktúrális alapok, illetve más alapok esetében. Magyarország miatt különös aktualitása van ennek, és részletesen, hosszan megvitattuk a hatos csomag keretében, mert a jelentésemben is szerepelt, ez akkor nem kapott többség, többségi támogatást, de most már látszik ennek a lehetősége. Szerintem ezt meg kellene vitatni, mert valóban indokolt lehet bizonyos esetekben. A régió bizottsága kritikus hangvételű e-mailt küldött ebben az ügyben, és a 11-es fejezet kezdeményezését illetően ezt valóban körültekintően meg kell fontolnunk. Eliza elmondta, hogy ezt általánosságban támogatja. Lényegi ellenvetésem nincs, csak nem tudom, hogy ez hová vezet, illetve milyen lehetséges kihatásai lehetnek komoly kételjeim vannak, tehát körültekintő vitát igényel ez. Ezzel le is járt a négy percem, köszönöm. Elnök, köszönöm, Ramon. Köszönöm szépen, Sáron. Árnyék előadóként, a Ferreira jelentés árnyék előadójaként el szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy a vita középpontjába állítja ez a ezt a tárgyalt kérdést, az Európai Redemption Fund ügyét, ahogyan az ALDE is jelezte a módosító indítványokban. Ez egy német elképzelés, a német gazdasági tanács a GDP 60%-át meghaladó adósságot tenni ebbe a közös alapba, az Európai eh, Redemption Fundba, 20-25 éves lejárattal, és fiskális államháztartási fegyelmet váltana ez ki, szerződésmódosítást nélkül. A finanszírozást lényegesen alacsonyabb kamattal tenni lehetővé a tagállamok számára hogy konszolidálódhasson az államháztartási helyzet, és megkezdődhessen a növekedés. Tehát a Redemption Fund mind a kamatok, mind az államháztartási fegyelem szempontjából üdvözlendő. És Ferreira asszony kiváló elképzelést tár elénk, és remélem, hogy a néppártot Gozesz urat is meg tudja majd győzni, és ők is felkarolják ezt kedves kollégák, meggyőződésem, hogy a görög adósságválság messze nem ért még véget, további zűrzavaros idők, helyzetek várhatók, és az LKB-tól nem várhatjuk az állam adósság kérdésének a rendezését. Előrelépünk, haladunk, egyre szorosabb gazdaság és államháztartási integráció felé tartunk egyelőre az eurókötvények kibocsátása még nem aktuális, majd a következő pénzügyi válság idézheti ezt elő, és tudom, hogy több tagállam alapvető ellenvetésekkel élt. Spanyol képviselőként azt mondhatom, hogy maga Spanyolország sem tekinthető jó gyakorlatot megvalósítható országnak. Kiderül, hogy 8,5%-os a tavalyi deficit, nem 6%-os, tehát az eurókötvényektől messze tartunk még, de az Európai Redemption Fund a lehetséges lépések egyike, több lépésre is szükség van. Mindenképpen ebbe az irányba mutat. A második témakör, amihez hozzá szerettem volna szólni, ez a személyes álláspontom, hogy a bizottság szerepét erősíteni kell a csomag végrehajtása terén. A szabályokat úgy tudjuk végrehajtani, hogyha a hogyha nem a tagállamok döntenek egymásról a tanácsi viták keretében. Egyedül a bizottság tud megbízható, objektív, semleges álláspontból intézkedni. Ez az én álláspontom. Tehát a végső szó legyen a bizottsági, a túlzott deficit esetében alkalmazandó szankciók ügyében. Tehát felügyeleti szerepet kell semleges, objektív, következetes eljárás céljából adni az Európai Bizottságnak. Ferreira asszony a 21-es módosító indítványával is egyetértek, bizonyos kivételes helyzetek esetében át kell értékelni a korrekciós programok szabályának a követését. Végül azzal is egyetértek, hogy ön az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet szánna a demokratikus elszámoltathatóság céljából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében szem kétszer nyolc, összesen nyolc percben is szólhat, de hát csak négyre van szükségem. Nos, először azt mondanám ennek mondja, hogy őt általánosságban üdvözlöm a bizottsági kezdeményezést a gazdasági kormányzás megerősítésére, hiszen már régóta szükség van a, erre a tevékenységre. Bár óvatosan optimista vagyok, egy évtizeddel ezelőtt Németországot neveztük a nagy európai betegnek, de nagy hatalommá vált, mert megfelelő reformokat vezetett be megfelelő jogszabályokat hozott ezen a területen. És vannak korai jelei annak, hogy ezt a példát túladósodott országok is követni fogják. Mario Monti miniszterelnök és Mario Ombrajo, spanyol miniszterelnök elkövetelezettek a reformok mellett. De a legnagyobb veszélyt talán Franciaország jelentheti, mert François Hollande elnökjelölt azt mondta, hogy újra tárgyalják az adóval kapcsolatos paktumot, hogyha megválasztják. De úgy tűnik, hogy 75%-ra emelik a magas jövedelműek adóját. Belgium, Svájc és remélhetőleg majd London is válaszolja ezt. Amikor 60-ról 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt Franciaországban. Jean-Luc szól a Front de Gauche vezetője, a francia életmód végének nevezte. Bár kollégánk, még soha nem láttam, itt be kell vallanom. Úgyhogy gyakorlatilag az elnökválasztások küszöbén meglátjuk, hogy mi lesz az euróval, meg a francia életmóddal. Ami Kozesz úr jelentését illeti. Az egyik újdonság javaslatai között az, hogy egy tagállamot jogi felügyelet alá helyezzenek, akkor, hogyha túlságosan költekezik. Hasonló javaslat ez ahhoz, amit tavaly a holland kormány tett. Értem az érvelést, de hozzátenném még azt is, hogy abban az esetben, ha egy tagállam nem hajlandó így lemondani szuverenitásáról, akkor azt az opciót kell, hogy azzal az opcióval rendelkeznie kell, hogy lépjen ki az eurozónából. Nos, <clears throat> ami az eladósodott országok felügyeletét illeti, hát nem tudom, hogy honnan vette ezt Gozesz úr, esetleg a bizottsági javaslatból. Támogatom azt az elképzelezést, hogyha rendszeresen bűnözik valaki, akkor megfelelően kényszerítsük arra, hogy a bizottsági utasítást vegyék komolyan. Gozes úr a túlzott kértekedésről beszél. Ferrer az, hogy viszont megfelelő kiskapukat javasol, ez nem jó megoldás. Hiszen a bizottság csak feltételekkel tud egy tagállamnak megfelelő intézkedéseket kötelezővé tennie, a tanácsnak is mandátumot kell adnia ehhez. Abban az esetben, hogyha komoly gazdasági problémák vannak, Ferrer asszony lassú módosításukat javaslat, javasol, eddig egyetértek, végül Fejlére asszony meg akarja erősíteni, az elnök asszony megszakítja a hozzászólót, hogy kicsit lassítson. Rendben. Ferére asszony meg akarja erősíteni a költségvetési ellenőrzést a közös euró kötvények vonatkozásában. Minden politika amelyek amely ilyen helyzetet teremt, aláásná az eurózóna stabilitását, illetve állampolgárénak bizalmát. Végülis teljesen mindegy, hogy stabilitási kötvényeknek hívjuk-e, vagy sem, minden egyes országnak meg kell felelnie a monetárunió alapvető szabályainak, tiszteletbe kell tartani az elveit, és ha nem, sajnos eltűnik a mi ö, valutánk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Most az árnyék jelentés készítők következnek. Parancsoljanak. Köszönöm, aztán Filip. Köszönöm. Én azt szeretném elmondani, hogy a jelentés tervezett az Európai Bizottság javaslat alapján, illetve Jean-Paul Gozes jelentéssel kapcsolatban. Először is azt kell leszögeznünk, hogy ez a jelentés az utolsó kezünkben levő lehetőség, hogy a válságot még mindig demokratikus lábakra helyezzük, annak megoldását. A Sixpack tett ugyan egy lépést, ám ami a konkrét válságprogramokat illeti, ezek nagyon kevéssé állnak demokratikus felügyelet alatt. Tehát egy jogi keretet kell teremtenünk annak, ami jelenleg a válságkezelésben történik. Ilyen jogi keret most nincs. Ezért ez a jelentés egyfajta eh, lehetőséget rejt magában arra nézve, hogy valami rendet teremtsünk jogi szempontból az intézkedések köröt, körül, amelyeket Görögországban, Portugáliában, Írországban a társadalmi és a gazdasági helyzet, amely kialakult, annak fényében nem mondható, hogy ezek a programok, amelyeket eddig eh, bevezettek, nagyon nagy eh, sikert jelentettek volna annál inkább aggályos, hogy nem érvényesül parlamenti felügyelet felettük. Először meg kell vizsgálnunk, hogy vajon a hatásköre, az alkalmazási köre ennek a szabályozásnak szerencsésen került egy kiválasztásra. Vajon nem volna ez szükséges erőteljesebben megvizsgálni azt, hogy az Európai Uniós pénzekkel mi történik olyan országban, mint Románia, Magyarország, Lettország. Ott mi történik az EU pénzekkel? Tehát felveti itt is a, a jogi keretek kérdését egy, egy ilyen vizsgálat. A bizottságot kell megkérdezzük felől, hogy hogyan határozta meg, milyen alapja határozta meg a ö, alkalmazás körét, mert szerintem az eurózónán kívülálló tagállamokat is meg kell vizsgálni. Azok az országok, amelyek nem kapnak programpénzeket, ám már kívülállnak az eurózónán, például a Britannia, és súlyos problémákat vetnek fel. Ami meg Kelet-Európában történik most, az is demokratikus felügyeletért kiállt. Aztán azt megvizsgálva, hogy ki esne a keret alá. Az Európai Bizottságnak fontos szerepet kell adni, ám senki sem dönthet maga. Az, hogy egy fordított minősített többség érvényesülne a tanácsban, az nem volna szerintem helyén való, azt semmiféle demokratikus felügyeletet nem jelentene, ezért támogatom a Zsonghoz által kijelölt álláspontot. Ami pedig a különféle intézmények bevonását jelenti, az LKB-jét például, de a felügyeleti szervekét nem, amelyek most jönnek létre, ha jól tudom, ez a hármas cikkben áll. Nos, szükségszerű, hogy itt is a többi testületet is, meg az Európai Banki Felügyelet bevonjuk, például a 3.3-as cikk alapján, tehát az összes ilyen felügyeleti szervet, belőle az Európát is bevonjuk ebbe a körbe, hiszen a pénzügyi válság jó részt a biztosítási körből érkezett, úgyhogy az érintett felügyeleti szerveket is bele kell vonni ebbe a folyamatba. Ami pedig a makrogazdasági kiigazításokat illeti, világos, hogy a növekedési stratégiát, a foglalkoztatási és növekedési stratégiát is ö, integrálni kell, ebbe a körbe ki, együtt a kiigazítási programokkal, olyan gazdasági partneri programokat létrehozva, amelyek részei ezeknek a programoknak, és ezzel egy időben pontosabban kell megfogalmazni azt is, hogy a technikai támogatásokat milyen irányba szeretnénk tovább fejleszteni, a jó kormányzás, a jó működő állam, jogállamiság, illetve a jó, ennek nem része a jó működő adógazdálkodás, adórendszer is, hiszen a stabilitás záloga lehet helyén valónak találjuk, hogy az európai szemeszter, illetve az egyensúly hiányi eljárás, és az összes olyan gyakorlati lépés, amelyek a programokban megvalósulnak, az helyén való, az is helyén való, hogy igyekszünk elkerülni a paralel struktúrákat, hogy a bizottság javasolja, így ugyanakkor a, a 8. cikkben szereplő makrogazdasági egyensúlyi hiány, amelyre vonatkozóan a normál felügyeleti rendszerek nem bizonyultak elégségesnek. Ha ebben a táblázatban nem szerepelnének a, a válság által érintett államok, akkor nem sok értelme volna az egésznek. Szerintem minden jelentés, különösen a három hónapos a programok előadásáról szóló jelentés kötelezettsége, amely a hármas cikkben áll, nem, pont as alatt, a ötös cikk szerinti adósságállomány jelentés is nyilvánosság kéne tenni, annak nem sok értelme van, hogy a Financial Times publikálja ezeket az adatokat, miközben mi az Európai Parlament nem tárjuk a közvélemény elé. Ami pedig a jelentések összeállítását illeti, a civil társadalmat és a szociálpartnereket is bele kéne vonni ebben a, ebben a folyamatban. Végül is üdvözlöm Jean Gozez javaslatát, a 11-es cikk, az amerikai Egyesült Államokban működő elnök túlmentél másodperccel, túlment másodperccel az időm. Filip, ki tudja elégíteni a zöldeket? report uh, that we really want to bring in, uh, besides many other things that, that we support. Négy dolgot szerettem volna mondani. Uh, támogatjuk Eliza jelentését. Először is szeretnénk a gazdasági hatékonyság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság között egyensúlyt teremteni a horizontális klauzulák ezt kéne, hogy tükrözzék. Miért ismételjük meg ezeket? Mert úgy tűnik, hogy a bizottság például Görögország esetében ezeket figyelmen kívül hagyja, és megkurtítja a minimálbért. Ez az adott tagállamnak a illetékessége, és nem az unió hatásköre. Tehát az Európai Bizottság a maga korlátai között tevékenykedjen, ne lépjen ezekből ki és ahogyan hallhattuk, a 2020-as stratégia, illetve a munkahelyek és növekedés stratégia megköveteli, hogy miközben megkurtítjuk a költségvetést, azért a 2020-as célokkal is biztosítani kell az összhangot a munkahelyek és a növekedés érdekében. Harmadsorban a demokratikus felügyeletet kell erősíteni, ez pedig az ütemezés módosítását is megköveteli. Tehát ahogyan most áll az ütemterv, formálisan a nemzeti parlament dönt, de valójában tartalmi szinten nem, hiszen a Nemzeti Parlament egy előre leegyeztetett bizottság és kormány által ö, már letárgyalt csomagot kap, és eszi, nem eszi, nem kap mást. Pekingben ez jó lenne, de Brüsszelben nem fogadható el. És a szociális partnereket is mélyrehatóbban be kell vonni ebbe a folyamatba. Negyed sorban és utoljára úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak mindenféle feltételezést, illetve modellt össze kéne állítania, és a nyilvánosság elé kéne tárnia, amely megalapozza az intézkedéseit. Lehet, hogy azt mondják erre, hogy nem fontos, de mégiscsak az, hiszen két éve az Európai Bizottság a valóság jelzései dacára ismételgette, hogy Görögország fizetőképes. Azt mondták, hogy ez nem fog változni. Hogyan jutottak most ellenkező következtetésekre. 100 milliárd eurójába került ez az európai adófizetőknek, tehát ez nem engedhető meg. És nem csak tagállami szinten, hanem a bizottság szintjén is átláthatóságot kell biztosítani. Ezzel zárnám, de nem ért még véget az időm. Tehát aki azt mondja, hogy szélesebb hatáskört kell a bizottságnak adni, azt mondom, hogy valódi demokratikus választásokra, szabad választásokra van szükség, és korlátlan hatalmat nem adhat egy demokrácia sem bármely intézményének, mert azzal kilép a demokráciából, hogyha nem teszi ellenőrizhetővé az Európai Bizottság működését. Lehet, hogy tetszik önöknek az Európai Bizottság eh, munkája, ennek ellenére szükség van fékekre és ellensúlyokra. Tehát sajnálom, hogyha erre azt mondják, hogy ez nem fontos, akkor kilépünk a demokrácia keretei között, közül, és parlamenti képviselőként ezt nem fogadhatjuk el, mert az európai demokrácia vége. Elnök, köszönöm. Most a GUE következik. Nikolás Suntis, és utána Miguel Portás következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, utalni szeretnék Gózes úr jelentésére, mégpedig röviden. Nos, ez a jelentés az Európai Parlamenttől azt várja el, hogy az Európai Bizottságot javaslatát kövesse, nevezetesen, hogy ami a jogi aktusokat illeti, a gazdasági kormányzás szintjén megfelelően járjon el, illetve a stabilitás szempontjából is. Úgy tűnik, hogy ezek a rendelkezések ezeken a területeken nem megfelelő javaslatokat tartalmaznak. Szerintem ez tévedés. Egy másik megjegyzésem, tisztelt kollégámhoz szól, aki arra utalt, hogy nincs megfelelő koordináció. Ma Írországban népszavazást kívánnak szervezni annak a abban a témában, hogy kidöntsön az adott témák összehangolásáról. De hát sajnos a gazdasági összeomlás így alakult ki, és láthatjuk Görögországban is a recessziót, hogy mi történt. A különböző hitelminősítő intézetek nem csak Görögországot, hanem az összes többi országot is megítélik így. Ami a konkrét pontokat illeti a jelentésben. Az egyes módosító szerzője miért mondja azt, hogy az Európai Unión kívül kellene megoldani? Tehát van itt egy csomó kérdés, mert a jelentésben elfogadja azt a tényt, hogy az Európai Monetáris Alap Európai Uniós intézmény. Ha a Nemzetközi Valuta Alap az unió intézménye, akkor ez a válasz rá. Ha viszont nem, az Európai Parlamentnek véleményt kell kinyilvánítani. Aztán, ha jól értettem, nyilván a jelentés készítője tudja, hogy a bizottsági szövegben vannak kicsit túlzott elemek, de a hármas módosító ezt nem zárja ki, ami a strukturális alapokat és a többit illeti. Nem tudom, hogy itt hogyan is értelmezi ezt a kérdést az előadó, mert nem világos. Az éberség, az ellenőrzés megerősítése, igen, preventív módon történik, de nem hiszem, hogy így megoldódik a probléma. Pont négy percet beszélt. Jó időzítettem. Most pedig még elé a szó. Tehát én is igyekszem röviden. Három pont, amelyet kiemelnék Eliza Ferreira jelentéséből, és amelyekre reflektálni kívánok. egyébként ebben a jelentésben is, csak úgy, mint Jean Gozez jelentésében, olyan dolgok vannak, amelyek tulajdonképpen egy egységes csomag részei lényegileg összefüggenek, tehát. És össze is, összefüggenek, és át is fedik egymást témaköröket illetően. Az első ügy, amelyet Eliza jelentések kapcsolatban, ugye a legtöbb, a legtöbb, a gondolom azt, hogy ez voltak éppen Jean-Paul Gozes jelentése, tehát a kettő is egybeesik. A másik gondom a dolgok menetrendjével van. Azt hiszem lényegi probléma adódik a menetrendből. Ugye meghatároztuk az európai szemeszter módszertanát, most meg az a terv, hogy egy felügyeleti folyamatot indítanánk el a költségvetésekre vonatkozóan, amelyek nem fedik le a teljes évet, és ezáltal felvetődik a demokrácia potenciális sérülésének a kérdése, az, hogy sérül a demokrácia ezen intézkedések révén. Ugye arra, arra kötelezik a tagállamokat, hogy költségvetési terveket terjesztenek be bizonyos európai iránymutatásoknak megfelelően a egy európai a költségvetési prioritásokat illető európai vitának megfelelően, amely meghatározza a prioritásokat egyes tagállamokra vonatkozóan. Ez a dolog egyik oldala. E Tehát a, mondjuk egy kormány beterjeszti a költségvetési tervét, ám aztán a jóvágyás követően egy új eljárás indul be, amely szerint a kormányt kötelezhetik arra, hogy módosítsa, írja át költségvetését, egy tervezett költségvetését, annak érdekében, hogy mindazok megvalósulnak azok az iránymutatások, amelyek európai szinten előrejelzetésre kerültek. Ez azt jelenti, hogy a, a nemzeti parlamentek voltak éppen szócséplést folytatnak, csak az Brüsszel dönt a költségvetés kérdésében végső soron, ez pedig egy föderális felállást jelent, gyakorlatilag kihúzza a szűrnyeget a nemzeti tagállamok alól. Ha meg így van, akkor viszont döntést kell hozni arról, hogy föderáció szerint működünk tovább. A nemzeti a költségvetési hiányok és az államadóság vonatkozó intézkedések koordinációjával egyébként egyetértek, meg azzal is, hogy a megoldást nem feltétlenül az eurókötvények összességének jelenti de azt látnunk kell, hogy a javasolt intézkedések abszolút alássák a nemzeti demokráciai szuverenitás hatáskörét, mint mondottam, a parlamentek talán legfontosabb hatáskörét ragadják, hatásköreit ragadják magukhoz. Például a, a költségvetés ellenőrzés az egyik legfontosabb felügyeleti és hatásköri e, ereje és jogosítványa a parlamentnek, ha pedig ez sérül, akkor az voltaképpen hurkot helyezünk a demokrácia nyakára, megfojtjuk azt. Ezek a és egyre inkább úgy látszik, hogy ezek a mentő politikák abszolút katasztrófához vezetnek, még rosszabbá teszik a helyzetet, mint korábban volt. Köszönöm. Leelőzte kollégáit 5 másodperccel, ha már a hozzászólások idejének. Hockmark, uh, Diogo Nézzük, a következők szólónak hozzá, akiket felsoroltam. Köszönöm szépen, sok minden elhangzott egészen röviden, először is, nekem ez nagyon fontos. A Jorgó, illetve a hatos csomag előadói már megfogalmaztak egy irányvonalat, ehhez kéne magunkat tartani. Tehát, hogy megakadályozzuk a tanácsban a kis szűkörű megállapodások meghozatalát, ahogyan Sven említette, hogy például a fordított többségi elv mentén a bizottságot felülírják, mint a hatos csomag esetében, illetve hogy a demokratikus ellenőrzés megvalósulhasson, mert alapvető jelentőségű döntések az érintett államok demokratikus ellenőrzése alá kéne, hogy tartozzanak. Tehát a bizottság és a tanács, a parlament ellenőrzését el kéne, hogy fogadja, és meg kéne vitatni ezt az egész témakört. Bátor, ambíciózus a bizottsági javaslat, de hogyha a tanács a többsége ezt elutasítja, akkor nyilvánosan meg kellene vitatni, hogy elkerüljük a hatos csomagszerű megoldásokat. És a bizottsági javaslaton túlmutat a jelentésben megfogalmazott, javaslat. Egyszerre a Redemption Fund, illetve a 11-es fejezet formájában. Tehát mindent meg kell tennünk a válságból való kilábalás érdekében, és akár még a csőd helyzetet is tekintetbe kell venni. Tehát egyértelművé kell tenni, hogy itt végső esetben használható megoldásokról van szó össze kell kapcsolni ezt a két elemet, legalábbis politikai szinten. És a módosító indítványokat az ALDE így alakítja ki a Redemption Fund, illetve az euró kötvényeknek a kérdése ugyancsak ebben az összefüggésben eh, tekintendő. Eliza, köszönöm, hogy ezt megemlítette a görög válságot, illetően pedig eh, Jean-Paul Gauzès még nálam is jobban megfogalmazta, beépítve ennek az elemeit a, a szövegbe. Számomra az megdöbbentő, hogy az európai adófizetők szolidaritását kérik, de nem vonják be az érintett országokat. És a gazdag országok, akár Svájc, akár az euróövezetnek a támogatására szükség van, a külföldre mentett számlákat pedig be kell fagyasztani. És a Maastrichti szerződés aláírása óta, a 12-es jegyzőkönyv aláírása óta, eh, ez egyértelműen meg van fogalmazva. A túlzott deficit eljárás különböző tényekre épül, és a deficit, illetve az adósságállomány párhuzamosan kezelendő ennek a megfelelő szóhasználatát kell alkalmazni. Két elemre kell ezt alapítani, és ebből az adósságállomány kezelése a fontosabb elem. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Okay, thank you very much. Just, just to clarify, Elnök, köszönöm szépen, csak hogy ezt pontosítsuk, az eh, hozzászólóknak három percet, az árnyék előadóknak három és felett szántam. Liam, elnök asszony, hadd adjak hangot fenntartásaimnak a GOZESZ jelentésben megfogalmazott eljárással kapcsolatban. A parlament nem olyan régen megszavazott egy állásfoglalást, amely megfogalmazta, hogy március 1-én a szerződésnek a tartalma, illetve a hatos csomag vizsgálatot indokol. Tehát, ugyanakkor elutasítottuk a, az állásfoglalás tervezetét, és ez az első fenntartásom. Az aranyszabára tudok hivatkozni. A fél százalékos strukturális deficit az aranyszabály, ez nem szerepel a hatos csomagban, hogyha a tagállamok népszavazást tartanának ebben a kérdésben, akkor ez eltérne az aranyszabálytól. Nem szabad kihajítanunk ezeket az eredményeket. Ezeket nem vitatták meg rendesen a hatos csomag keretében, és ez a rendelkezés értelmetlenné válik, hogyha a struktúrális deficitet nem tudjuk konkrétan meghatározni, és a gazdasági növekedéssel összhangban kezelni. Ennek csak akkor van értelme, hogyha a folyó államháztartási deficit konjunkturális hatásait is tekintetbe tudjuk itt venni, de nem szabadulhat el ez mondjuk 3%-os szintig. A deficit strukturális értelemben rövid távon követhető nyomon. És a gazdaság fellendülését tudja követni, és ez szorosan összefügg a válság kialakulásával. És a folyó államháztartási deficitet egyszerre kell kezelni a növekedéssel. És ez azért jelentős, mert hogyha azt kérjük, hogy a strukturális deficitet úgy csökkentsék a tagállamok, hogy megnyírválják a növekedésnek a hátterét, akkor egyre csak romlik a helyzet. Mert ezzel leáll a növekedés, és a hatos csomagból kettes csomag lesz, hatástalanítjuk a növekedés szolgáló eszköztárt. Tehát ezek az érvek, amelyeket majd részletezhetünk, úgy gondolom, hogy odahatnak, hogy a hatos csomag átalakul. Egy európai növekedést fékező erővé. És minden kollégámat arra kérem, hogy nagyon körültekintően vizsgálják meg ezt a témát, mert én úgy gondolom, hogy demokratikus, illetve gazdasági értelemben is ez egyfajta boszorkánykodás. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Keményen tartották az időt. Három percben vans. Köszönöm, elnök asszony, a szót. A két jelentésben úgy látom előre kívánnak lépni. Liza az európai szemesztet kívánja bevenni, mint logikát ebbe. A 148-as cikkre való utalás, ezek pozitívumok számomra, akár csak Jean-Paul Gauzes jelentésében az a szellem, hogy a 11-es fejezetre való utalás, mindezek eléggé hasznosak. Három megjegyzésem lenne a jelentésekről. Első alkalommal használjuk a 136-os cikket, úgyhogy jelentős alkalom ez az eurozóna problémáinak megoldására. A kérdés azonban az, hogy így megfelelünk-e az eurozóna kihívásainak. És már közösen kinyilatkoztattuk ezt a hatos csomag vonatkozásában, hogy tíz év felborulása nem került kompenzálásra semmilyen síkon. És erre a kérdésre nem tudunk megfelelően válaszolni. Pedig ez az egyetlen egy kérdés, amit meg kellene fogalmaznunk. Mert hogy a bizottságot kövessük, és aminek segítségével csak egyszerűen követjük a különböző piac, a, a piacok a, a, felboruló egyensúlyát, pedig a kérdés az, hogy hogyan tudnánk itt egyensúlyt teremteni gazdasági szempontból. Enélkül nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Itt pedig olyan jogi dzsungelbe kerülünk, ami szerintem pont az ellenkező eredményt érjel. el. Mindenki tudja ezt. Mindenki teljesen reménytelen már azon a téren, hogy hol vannak azok a szabályok, amelyek egyszerűen alkalmazhatók, milyen következményei lesznek ennek. Azoknak a jogi eszközöknek alapján, amiket eddig létrehoztak. Nos, visszatérnék arra két alapvető kérdésre, amit már felvetettem. Az első az, hogy amikor a nemzetközi egyezményt aláírták, és értékesítették, de majd korább, vagy a jövőben fogják aláírni. El kell mondani, hogy még nem volt növekedés. A bizottság úgy gondolta, hogy kiemeli a fiatalok foglalkoztatottsága terén a növekedést. De hát nem látjuk ennek a következményét, amikor megvizsgáljuk a szöveget. Hiszen nagyon sok kollega demokráciáról beszélt, és pontosan a demokrácia hiánya az, ami borzasztó. Az első ilyen deficit. Kérem, még 30 másodpercet adjon nekem, elnök asszony, köszönöm. Nos, az első demokratikus deficit az, hogy bizonyos tagállamok azt javasolták, hogy legyen új szerződés, ennek egyáltalán nem tárgyaltuk ki a következményeit, és el kell mondanom, hogy gazdasági szempontból bizonyos részei ennek a szerződésnek egyáltalán nem megalapozottak. És aztán elfogadjuk azt, hogy a másodlagos jogalkotásba is átvegyük, pedig olyan szerződésekről van szó, amelyeket még alá se írtak, és messze nem ratifikálták őket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a két szöveget úgy kell tekintenünk, hogy nem így lehet az eurozónának kilábalni a nehézségből. A bizottságtól új javaslatot kell kérni, amely figyelembe veszi a makrogazdasági ö, ö, helyzetet. Ennyi, köszönöm szépen. Right. Rendben. Na most, Gunnar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kicsit más szemszögből vizsgálom a dolgot, mint francia kollégáim tették. Én érzem a francia forradalom hullámait vibrálni a levegőben, ami aztán nem sok újra vezetett annak idején. Talán ezért is nem akartam először részt venni a vitában. De ha már teszem, akkor Gozes barátom oldalát teszem. A javaslatok, tudni, a jelentésben szereplő javaslatok nagyon fontosak. És bizonyos szemszögből kell ezeket vizsgálnunk szemben azokkal a gondolatokkal, amelyeket néhány képviselőtársam felhozott, a hiányok hatását nem tudjuk megváltoztatni azzal, hogy óhajokat fogalmazunk meg. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy politikusokként nekünk nem fontosak a hiányok. Tudnék, felelősséggel tartozunk azért, hogy megértsük, hogy politikai döntésekkel nem tudjuk megakadályozni a hiányok katasztrofális hatását. Két francia barátom mondandójával ellentétben a hiány nem hoz gazdagságot, hanem épp ellenkezőleg alása a jólétet. A túlzott hiány pedig nem ösztönzi a gazdaságot, ez tévedés, hanem bizony megbénítja a gazdaság növekedését. Nézzenek körül, Európa szerte ott a túlzott hiány, fölüti a fejét mindenhol, és stagnál is a gazdaság. Sőt, zsugorodik és ez a jó ássa alá. Fontos tehát, hogy meg így, így ezen a szemüvegen keresztül vizsgáljuk azt, hogy mit teszünk. Azt a célunk, hogy a növekedés lehetőségét biztosítsuk. A magas, az alacsonyabb kamatlábak jobbak a növekedésnek, mint ha kamatlábakat növeljük. És <clears throat> egy, sajnos a laboratóriumi kísérletezés folyik olyan irányban, amelyet hangnak barátom irányzat elő. Ez pedig nem jó. A szubszidiaritás problémáját is meg kell vizsgálnunk. Fontos, hogy amikor a e két jelentést mérlegeljük, különbséget tegyünk a szabályok meg a szakpolitikák között. Mindenképpen stabil szabályokra van szükség, amelyeket aztán be tudunk tartatni, és ellenőrizni tudjuk ezek betartását. Ebben meg tudunk mi itt állapodni. Ám annak nincs értelme, hogy különféle szakpolitikák fölött törjünk pálcát így vagy úgy. Mert hogy hangnak úr, Beres bármilyen szakpolitikát követelhet Franciaországban. Ám amíg, amíg, és amíg a szabályokat betartják, addig ez rendben is van. Ezért fontos, hogy egy két jogszabály létrejöjjön, hogy különbséget tegyünk az alkalmazandó szabályok és a politikai nézetek között. Mert ha a szabályokat betartjuk, akkor persze lehet politikára vitázni, ám a szabályokat akkor is be kell tartani. Elnök asszony, köszönöm. Utolsó hozzászóló Gyorgó. Obrigado, Sharon. Eu queria começar por cumprimentar os dois relatores pelo trabalho. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni mindkét előadónak, mert remek munkát végeztek. Három-négy dolgot szeretnék általános értelemben kiemelni a jelentésekkel kapcsolatban, és aztán talán még konkrétumokra is kitérek. Először is bármiféle elemzésnek ki kell arra is terjednie, hogy mi az általános háttér. Tehát a hatos csomag vizsgálandó, illetve a fiskális kompakt szintén további komoly munka folyik az európai szemeszter keretében, és a vonatkozó jogszabályok kialakítása érdekében. Az európai polgárok érdekében következetes eljárást kell biztosítani, és nem szabad következetlenül intézkedni. Ez a hatos csomagot is érinti, és a kormányközi megállapodásra is vonatkozik. Továbbá nem szabad túl bonyolítani ezeket a megoldásokat. Ezt jogászként mondom, Jean-Paul maga is jogász, ezt tudom. A jogászok imádják a bonyolult jogszabályokat. Ez oda vezet, hogy az emberek nem értik a jogszabályt, és szaksegítségre kell, hogy támaszkodjanak. Itt pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni az intézményekkel. Tehát világos, átlátható, gyakorlatias szabályokat szeretnénk. Demokratikus és parlamenti felügyelet mellett, ahogyan több képviselőtársam is felhívta erre a figyelmet itt a délutáni vita során. Tehát összefoglalva összhangban kell állnia ezeknek a rendelkezésnek a hatos csomaggal, demokratikusnak kell lennie, illetve gyakorlatiasnak is. A GOZESZ jelentés kapcsán azt szeretném elmondani, hogy számos pozitív elem szerepel ebben a szövegben. Jogi védelmet biztosít az érintett országok számára. Érdemes lenne a 7A preambulum bekezdéshez hasonlóan kibontani ennek a részleteit. A különlegesen nehéz helyzetben lévő országok megsegítéséről van szó. Ferreira asszony jelentéséről pedig annyit mondanék, itt aláhúznám az Európa Bizottság javaslatai közül azokat, amelyek a segítséget kérő országok számára kötelezettségeket írnak elő. Fontos, hogy a döntések publikusak legyenek, ez biztosítja az átláthatóságot. Köszönöm, hogy most jelentéstevőknek lehet 4-4 percet adni. Szinte lehetetlen persze megválaszolni mindent, de talán egy reflexióra lehetőséget biztosít. jean -Paul. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek köszönet, aki véleményt alkotott megjegyzést tett, vagy kritizált, ez mindig hasznos. Minden kérdésre nem válaszolok. Csak egyszerűen bizonyos kérdésekre utalnék. Suntis úr, nyilván nem értünk egyet. Azt kérdezte tőlem, hogy a hármas módosító indítványnak milyen értelmet tulajdonítottam. Az a szankció törli esetleg a regionális alapok vonatkozásában. Nem tudom, hogy ezt kívánja -e ön, avagy sem. Szilvi kérdése a magánforrások befagyasztása, magánjövedelmek befagyasztása külföldön. Ez nagyon nehéz dió. És tudom, hogy néhány hónappal ezelőtt, talán több is, már volt kísérlet európai szinten egy olyan rendeletre, amelynek segítségével Európában be lehetett fagyasztani olyan országokban ilyen jellegű jövedelmeket, ahol mondjuk a népeket üldözték ezek a vezetők, de eddig ez nem sikerült, mert ahogy hallottuk, ez előbb is olyan országokról van itt szó, akik nincsenek is az Európai Unióban. Úgyhogy például, hogyha Görögországra gondolunk, az alapok elsősorban, ezek a pénzalapok Svájcban, illetve az Egyesült Államokban vannak. Úgyhogy a, a probléma még bonyolultabbá válik. Ami a jogi védelem kérdését illeti. Én az előbb utaltam arra, hogy számítok az egyes kollégák javaslataira, hogy ennek a helyzetnek a demokratikus ellenőrzésén javas, javas, javítsunk, mert tehát kicsit brutális a jelenlegi állapotában. De nyilván felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió Görögországgal szemben milyen hatékonyan tudott fellépni. Gondolok itt az uniós képviselőkre, akik a trojkában vannak. Ha pontosak az értezés, értesüléseim, gyakorlatilag egységről van szó, úgyhogy az, a különböző osztályok vezetői részéről. Hát nem tudom. Köszönöm Lim hozzászólását, mert legalább felhatalmaz arról, hogy ne a baloldal felé való elhajlást képviseljem. Köszönöm a kedvességedet, de most én is elmondanám, hogy olvasom minden közgazdás kritikáját. Én ugyan nem ebből szakosodtam az egyetemen, de hogyha olvasom a közgazdászok véleményét, akkor azt mondják, hogy hát hogyan kellene megoldani a jelenlegi problémát. És amikor elolvassuk ezeket a javaslatokat, nehezen tudunk dönteni, mert mások és mások az elméletek, és hát nem föltétlenül ugyanolyan eredménnyel. Úgyhogy ezért sajnos boszorkánykodni kell. Nos, ami az, a parlamenti állásfoglást illeti, én ezt aláírtam, ezt szeretném hangsúlyozni, ennek az állásfoglalásnak értelmében nem hasznos szerződésen keresztül elérni a gazdasági vezetést Európában. De azt hiszem már az állásfoglalásban is benne volt, hogy ez nem volt jó ötlet. Az állásfoglalás azt fogalmazta meg, hogy nincs szüksége szerződésre. Köszönöm, elnök azt, hogy azt hiszem nem is használtam fel a négy percemet. Köszönöm. Seconds Igen, tíz másodpercet meghagyott. Menjünk tovább. Elisa. Obrigada, também eu quero agradecer a todos quanto... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni képviselőtársaim hozzászólását a vitához. Három-négy konkrét pontot szeretnék érinteni. Miguel Partás mondandóját illetően különbséget kell tennünk a költségvetési terv és a költségvetésre vonatkozó jogszabály, költségvetési törvény között. A tagállam részéről a tagállamok költségvetését jobban meg kell vizsgálni, ám ez nem azt jelenti, hogy ez törvényen kívül állna. A költségvetési tervet április 30-áig kell beterjeszteni, a bizottság ezt követően november 30-ig véleményt formál, és így módon lehet aztán jogszabályba ültetni ezeket tagállami szinten. Fontos gondolat az ezt érintő kritika, de azért legyünk körültekintőek. A terminológia, a definíciók illetően elfogadhatóak a kritikák, valóban pontosítható ez a vetülete a jelentésnek. Az éjjavaslatom az, ugye az automatikus beindítás, automatikus mechanizmusok, a voltak az én javaslataim, Gozez úr pedig a szigorú monitoring feltételeit irányozná elő, amikor az ország, az illető tagállam negatív, gazdasági negatív, negatív útra téved. Itt tehát pont, mondjuk, mondtam, pontosítható a definíció. A pervans feltette kérdés, hogy vajon a szöveg magában javítja a problémát. Persze, hogy nem. És azt is tudjuk, hogy a hatos csomag magában nem oldotta meg a problémákat. Arra van szükség, tehát, hogy realista, a valóság talaján álló megoldást alakítsunk ki, vagy tehát fokozatosan vezessünk be intézkedéseket, gondolok itt a Redemption alapra, a 11-es fejezetben foglalt gondolatokra, és mindez részek kell legyen annak a folyamatnak, amely a hatos csomaggal és a makrogazdaság igyensű hiányra vonatkozó intézkedésekkel indultak be. Ö, és a, a reálgazdaság, a makrogazdasági célkitűzések, költségvetési célkitűzések összehangulandóak. Nem akarjuk, hogy teljesen külön folyamatok legyenek ezek, ezek összefüggenek, és ilyenként kell értékelni és szabályozni őket. A költségvetési fegyelmi szabályok egy-egy évre vonatkoznak, nem hosszabb időszakra kerültek ezek meghatározásra. Arra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy ne szakítsuk szét radikálisan a folyamatokat, ezt a két folyamatot sem. Aztán van egy politikai kérdés is, amely nem feltétlenül okoz ez jelentés körébe esik. A, ja, emlékszünk a Fiscal Compact fél százalékos tétele annak felhasználásának mikéntje, de hát ez további viták tárgya kell legyen. Ám nem ez a kulcsfontosságú témája Gozez úr jelentésének, nem, arra, nem erre koncentrál. A 11-es fejezetre vonatkozó javaslatok pedig szerintem is nagyon értékesek. Végül, elnök asszony, hadd szögezem le, hogy strukturált módszertant kell alkalmaznunk az Európai Bizottság makrogazdasági egyensúly hiányokkal foglalkozó megközelítésének értékelésében. Körültekintően kezdeket felülvizsgálnunk, és olyan konklúziókat kell meghatározzunk, amelyek levonják a múlt tanulságait, és a jogalkotási folyamatnak pozitív inputokat adnak. Köszönöm szépen különösen, hogy az időkeretekhez is tartottad magadat. Március 5-e, 5 óra a módosítók határideje. A fordítások miatt tovább már nem tolható ki. Tehát március 5-éhez kell magunkat tartanunk, azt gondolom. É, tessék? Esetleg március 7-e? Nem, március 20-a az lehetetlen mert addigra már meg kéne vitatnunk a módosító indítványokat. Egyelőre maradjunk március 5-ében, és aztán nézzük meg, hogy változtatható ez ütemezés. Meg fogjuk még egyszer vizsgálni. Tudom, hogy nagyon szoros a határidő, tehát mindent őrületesen felgyorsít a bizottság működésében. Később majd megnézzük hogy tehetünk-e valamit ennek érdekében, de maradjunk egyelőre ötödikében.